So, good morning everybody. Let's uh, start. Um... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Elkezdjük a meghallgatást. Emberi jogok az Afrikai Unióban, eredmények és kihívások a címe a meghallgatásnak. Ezt a meghallgatást össze akartuk kötni az Addis Abeba látogató delegációnk beszámolójával, de el kellett halasztani ezt a delegációt, ezt a küldetést. Az asszony azt mondja, hogy mm, én beszélek, most hallgassanak, kérem. Tehát folytatja. Július végén kerül sor majd a nyár előtt erre az utazásra. Éppen ezért nagyon jó, hogy sokkal gyakrabban hallunk ezekről a kérdésekről, és előkészíthetjük most ezt az utunkat Afrikába, és tanulmányozzuk a jog, emberi jogi helyzetet, jogsérelmek helyzetüket Afrikában, és egyáltalán beszélünk arról, hogy mi is a helyzet az Afrikai Unión belül. Tegnap az Afrikai Unió elnöke tegnap Brüsszelben volt, ők is, tehát megpróbálnak mindent megtenni, hogy folytassák a jó kapcsolatokat az Európai Unióval. Az elnök asszony találkozott Barózó elnökkel, Van Rompuy elnök úrral, de én is találkoztam vele, megkért, hogy találkozzunk. Július óta, múlt év júliusa óta vett át ezt a posztot, és Az Afrikai Unió ebben az évben ünnepli 55. 50. évfordulóját, és el kell gondolkodni arról, hogy 2050-ben mi is lesz a helyzet, mik a perspektívák az Afrikai Unióval kapcsolatosan. Éppen ezért az emberjogi munka területén is nagyon fontos ez a találkozó a mi albizottságunk számára, az Unió, Afrikai Unió számára. Meg kell erősíteni a tárgyalásainkat, az eszmecserét, egymástól tanulnunk kell. Mindössze fél óránk van, nagyon sok probléma van, Lamini eh, Cuma doktornő ugye elmondta, hogy vannak erőszakos konfliktusok az Afrikai, Afrikai Unióban, és eh, kérte, hogy fókuszáljunk a nők és a gyermekek helyzetére háború sújtotta területeken, Éppen ezért nagyon hasznos létrehozni egy speciális tanácsadó vagy koordinátori funkciót is az Afrikai Unión belül, akik felléphetnének és dolgozhatnának az erőszakos, a szexuális zaklatások és erőszak témájában is. Ez egy konkrét javaslat, és ha figyelembe vesszük a tartalmat a mi albizottságunk és a parlament is támogathatja, ezt persze nem tudjuk finanszírozni, de ezt is figyelembe kellene vennie az Európai Uniónak. Nos, itt van velünk Fol professzor és a többiek is. Természetesen ez nem egy egyszeri meghallgatás, ennek lesz nyomonkövetése, ajánlásokat is el fogunk fogadni, nagyon komolyan vesszük ezt a folyamatot. Nagyon ambiciózus a programunk, és köszönjük a technikai szolgálatnak is, hogy most megpróbálnak bennünket kapcsolatba hozni. Sofia Akufo asszonyjal, aki a afrikai bíróság elnök asszonya. Köszönjük, hogy itt van velük. Jó reggelt kívánok az elnök asszonynak, a bíróság asszonyának. Tehát itt egy videó üzenetről van szó. Igen, mindenkinek én is jó reggelt kívánok. Nagyon jól halljuk önt az Európai Parlamentban vagyunk itt, és rendszeresen megpróbálunk megpróbálunk meghallgatni a különböző regionális szervezeteket, hogyan is működik az emberi jogi terület, milyen kihívások, eredmények vannak a Tegnap reggel volt már egy meghallgatásunk különböző országokkal, civil társadalom képviselőivel az ASEAN régióból. Most pedig nagy öröm számunkra, hogy ön, önnel vagyunk kapcsolatban. Kérem, hogy ossza meg velünk a fejleményeket az afrikai emberi és népek jogai bíróságának a munkájáról beszéljen. Kérem, hogy magyarázza el, hogyan is folyik a munkájuk, és hogyha vannak javaslatai az Európai Unió számára, mit is tehetünk a jövőben. Itt vannak a parlament képviselői, itt vannak a civil társadalom képviselői, itt van a külügyi szolgálat képviselője tehát ne felejtse el, hogy körülbelül 5 perce van. Köszönöm. Rendben van, nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok mindenkinek! I have only... Mivel csak 5 percem van, úgy gondolom, talán eh, megemlíteném, hogy eh, előadásom összefoglalóját már megküldtem önöknek. Az Afrikai Emberi és Népek Jogai Bírósága az afrikai emberi jogi eszközök architektúrájának csúcsán áll. Az afrikai emberi és népek jogainak kartája alapján járunk. Az emberi jogvédelem és az emberi jogok erősítése a fő feladat. Mert emberi jogi bizottság e karta alapján végzi a munkát. A, a bíróság kiegészíti az afrikai emberi és nemzetek jogai bizottságának munkáját. a bíróság teljes bírói jogkörrel és hatáskörrel rendelkezik. Az igazságszolgáltatás értelmében a mi feladatunk az Afrikai Emberi Jogi Karta értelmében az emberi jogok védelme mindazon eszközökkel, amelyek az emberi jogokkal kapcsolatosak. Az előttünk lévő panaszosok vagy, vagy az állam, vagy nemzetközi szere, terepen eljáró szervezetek, magánszemélyek, nem indíthatnak nálunk eljárást. A mi joghatá, jogkörünkben tehát ez nem szerepel, az, azok az eszközök, amelyek a bíróság kezében fe, vannak, például a, a nők jogának afrikai jegyzőkönyve, a, vagy a gyermekek jogának kar, kartája. Ez tehát a jogkör. The African Commission on Women and People's Rights, in other words, the, ba- the Banjul Commission,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 Yes, uh, we can okay. hear you, but we have to be very concentrating. Uh, but so far I understood. Igen, uh, halljuk önt, de a tolmácsolás leállt, nincs tolmácsolás, mert nagyon rosszul hallani, nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni. Úgyhogy uh, halljuk ön, de nincs tolmácsolás, mert nagyon rossz a kapcsolat. so I've spoken about the challenge of this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 Um, I think, I think I, I know that my five minutes are already up. Yes. And uh, I think maybe I will stop here. Yes. So thank you very much, uh, Justice Akum. Nagyon szépen köszönöm, uh, elnök asszony, igen, tájékoztató jellegű és érdekes volt át uh, látni azt, hogy milyen időbe telt a bíróság felépítése, és mit tervez a jövőre nézve amikor megosztotta velünk azt, hogy csak néhány ország, nevezetesen hat ország mm, rendelkezik a nyilatkozattal, hogy a nem kormány szervezetek hozzáférését a bíróságokhoz javítani kívánja, és hogy korlátozott számban történt meg a ratifikációja ennek a jegyzőkönyvnek, amely létrehozza magát a bíróságot, mikor mi magunk egyes Afrikai Uniós országokkal foglalkozunk, mi mindig erőteljesen bátorítjuk őket abban, hogy minél gyorsabban ratifikálják a jegyzőkönyvet, és ezzel támogassák a bíróságot. Megvan a technikai kapacitásunk arra, hogyha az ideje lehetővé teszi, akkor Fol professzort is az Emberjogi Nemzetközi Föderáció részéről meghallgassa, ő maga az Afrikai Unió civil oldalát képviseli, és amikor eszmét cserélünk, akkor ön is a véleményét a vitában kifejtheti, megfelel ez önnek? A válasz igen, nagyon jó. És köszöni a hölgy. Mielőtt Fol professzornak megadnám a szót, a látogatóinkat is üdvözlöm itt Brüsszelben, az Afrikai Unió Ayá Kabramdil nagykövet urat is üdvözlöm. Tudom, hogy ön nagyon elfoglalt, és remélem sikeres látogatást tett Laminizuma doktornál tegnap. Professzor úr, Mabassa for professzor úr, önt a civil szervezeti oldal választotta ki arra, hogy a különböző ajánlásait az Afrikai Unió és az EU emberi jogi párbeszédének megossza velünk. Tavaly novemberben Addis Abebában került sor erre a rendezvényre, és az Afrikai Unióval közösen dolgoztuk ki ezen ajánlásokat. Itt a szakbizottságunkban egy zárt kiértékelő találkozót tartottunk Lambrinidis emberi jogi biztossal, és egyeztettünk az emberi jogi munka, munkáról, és ahogy említettem, már nagyon fontos, hogy az Afrikai Unióból és az emberi jogok helyzetéről minél többet tudjunk mi is. Egy küldetése van idén önnek, megadom a szót, és kérem, az előadása után egy kérdés-felelet egyeztetésre is legyen nyitott. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a parlament egészén, egészének és az Emberi Jogi Albizottságának is, hogy a civil társadalomnak is személyemben megadja a lehetőséget, hogy egyeztessünk. Sofia Akufu bírónőt és elnökasszonyt üdvözlöm, gratulálok neki a bíróság élére való kinevezéséhez és előadásához. Afrika 15-18-20 éve, kevesebb mint egy negyed évszázada nagyszerű intézményi és jogi háttérrel és fegyvertárral rendelkezik. Nem tudom bemutatni ezen fegyvertár minden eszközét. Jelentős az intézményes fejlemény, amely lehetővé teszi Afrika számára azt például, hogy Szenegálban 14 hónapon keresztül majd a volt elnök perére is sor kerülhet. Ez hála a 2006-os júniusi Banjuli csúcson az Afrikai Unió felkérésének hála történhet meg számos Afrikai Uniós öm, öm, mandátumnak köszönhető a legsúlyosabb bűncselekmények elleni fellépésre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A legfontosabb prioritás az ilyen ö, ö, cselekmények, bűncselekmények teljes felszámolása, mindent meg kell tennünk a háborús bűnök felszámolásáért, és az ilyen múltbéli atrocitások, cselekmények felszámolásáért. Nem sokára önök is ellátogatnak Etiópiába igenis állásfoglalást fogalmazott meg az etióp kormány fellépései ellen. Ez is azt mutatja, hogy az Afrikai Unióban vannak emberi jogú szervek, amelyeknek felhatalmazása van arra, hogy felszólaljanak a civil társadalom mellett is intézményi szinten, de a dolgok nem haladnak megfelelő ütemben. Miért? Mert az afrikai civil társadalom még a szervekben, az Afrikai Uniós szervekben nincs még jelen, különösen nincs ez így az emberi jogi szervezetekben. Pedig emberi jogi mandátummal rendelkeznek teljes háttérrel, de a civil társadalmat is támogatni kell e téren. Tudjuk, hogy ma a legnagyobb kihívás az AU-ban pontosan a végrehajtás kihívása. Nagyon jó eszköztárunk van vannak joghatóságok, amelyek kiterjesztett afrikai hatája rendelkeznek, alkotmányos felhatalmazás van a parlament részéről, például a kalózkodás megtorlás ellen, de a végrehajtás az, ami még gyönge gyönge még a határozatok végrehajtása és az ajánlások végrehajtása az Afrikai Unióban. 10%-os rátáról beszélünk, amikor a határozatok végrehajtásáról beszélünk. Így tudjuk. A civil társadalom egyébként pedig erről a kérdésről egy külön ö, munkacsoportot állat, állítottak föl, kivizsgáló bizottságot. Ö, nincs talán elég időm rá, de a vitában tudok erről és majd beszélni az ajánlásokról. A civil társadalom, amennyiben támogatást kap, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, részt vehet abban, hogy a végrehajtás felügyeletét ö, végrehajtsa maga is az Afrikai Unióban először is a terepen működő nemzeti ö, fellépés cselekvésnek hála, a helyi szintű cselekvéseknek hála, hiszen maguk az államok ö, döntenek az emberi jogról, és az államok azok, amelyek ezen döntéseket, határozatokat nem hajtják végre. Erről van szó. Ez a helyzet, a probléma veleje ebben található. A hozzáférés, az AU emberi jogi határozatokat hozó szerveihez nagyon nehezen tudunk hozzáférni az ilyen szervekhez. Például az Emberi Jogi és Népi Bizottság, vagy maga az Afrikai Bíróság. Az Emberi Jogi Bizottság a civil társadalom hozzáadott értékét eddig mindig is kihasználta, egészen 84-90-ig az Afrikai Bizottság nagyon ö, ö, sok ö, például így a ruandai 94-es emberírtást, népírtást, gyermekek, lakosság elleni atrocitásokat kellett, hogy kivizsgáljon, de nem vizsgálta ki azokat. Nem vette figyelembe ezeket, úgyhogy éppen csak tíz éve, egy évtizede ez a bizottság végre valóban fellép az ilyen ö, emberi jogi sérelmek ellen. Szeretném a figyelmüket felhívni arra a tényre, hogy a civil társadalom, az NGO-k egy NGO fórumot szervez meg, amely minden egyes Európai Emberi Jogi Bizottsági találkozót kétszer évente elő ö, készít, és egyfajta motorja ezen bizottság dolgoz, munkájának. Minden emberi jogi sérelmet határozatokban ö, fejt ki, és fel, ö, szólal azok ellen alternatív jelentéseket dolgozunk ki, sajátos munkacsoportokat állítunk föl, minden témát lefedünk e kérdésben. Párhuzamos eseményeket e fórummal együtt megszervezünk. Azon NGO-k, amelyeknek igen gyenge pénzügyi háttere van, és azt is tudjuk, hogy egyre gyengülnek a forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyre kevésbé van az NGO-knak lehetőségük a fórumon megjelenni, mégis komoly dokumentációs munkát végzünk, mi az NGO-k, az ilyen atrocitások és jogsértések összegyűjtésében. Hozzá akarunk férni a fórumhoz, és az emberi jogi Afrikai Uniós Bizottság plenárisainak előkészítésében. Igen, és az Afrikai Bíróság létezik, de vannak még a civil társadalom előtt álló akadályok, például a 34-es cikk 6-os bekezdésében is látjuk, vannak panaszok, számos panasz esetében a bíróság e, inkompetensnek, tehát nem illetékesnek kell, hogy magát e, kimondja, mert az adott, e, fel, fel, az adott felperes országa vagy nem ratifikálta a jegyzőkönyvet, vagy nincs meg az inkompetencia. 34-es cikk 6-os bekezdése értelmében sajnos egyszerűen a jogot, a jogot és magát, az igazságszolgáltatást kell megtagadnunk a kérelmezőktől. Nagyon sokba kerül ez az NGO-knak. A pénzügyi hozzáférés, az áldozatok, a sértettek részéről, a parlament lehetővé tette azelőtt, hogy a sértettek az áldozatok pénzügyi támogatáshoz jussanak. Én magam is ott voltam, amikor a, a bíróság stratégiai tervét dolgoztuk ki ehhez is szükségünk lenne arra, hogy az Európai Unió, mely a bíróság egyik legfontosabb partnere, támogassa az, az Afrikai Uniót abban, hogy a sértetteket is hozzáfér, sértettek számára fér, hozzáférést biztosítson bármelyik utcaembere számára, a civil társadalom tagjai számára, a nők, a gyermekek, a, az őshonos lakosság számára hozzáférhetővé legyen a bíróság. Igenis a bíróságnak mindenhonnan be kell tudnia gyűjtenie az emberi jogok bíróságától is, és mindenkitől panaszokat befogadnia. A 34-es cikk hatos bekezdése alapján egyelőre ugye mit teszünk? Hát azt, hogy mivel a bírósághoz nem fordulhatnak, mert csak hat állam ratifikálta magát a jegyzőkönyvet, ezért a bizottsághoz fordulnak. Bizony két ügyet magam is a bizottság elé vittem, de az nem sok két ügy. Sokkal többet kellene, hogy tudjon, egyfajta az afrikai bíróság és az afrikai emberi jogi bizottság között valódi hidat verhessünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyelőre nincs még meg ez a híd, és igenis támogatnunk kell a civil társadalmat. Erre van szükségünk. Tudom, hogy az időm lassan véges, lejár, ezért megpróbálok minél rövidebben, velősebben fogalmazni. A civil társadalom az Európai Unió számára fontos, hogy függetlenséget biztosítson, ja, ö, fokozott függetlenséget. Az Afrikai Emberi Jogi Bizottságot fel kell kérni arra, hogy még a határozatok előtt kapcsolatot vehessen, vehessen föl jogi függetlenség biztosítása mellett a tagállamaival. Igenis, a bizottságnak felelőssége van abban, hogy a határozatait teljesen függetlenül hozza meg, és ettől függ magának az emberi jog védelmének a hitelessége Afrikában az Afrikai Unióban minden emberi jogi konstatált uh, sértést szükséges, hogy arra azt arról szóljunk. És igenis az EU-nak, ha lehetséges, támogatást kell nyújtnia ebben pénzügyi finanszírozás hiányában egyszerűen képtelenek vagyunk a, magukat a védőket megfelelő képzésben részesíteni. Egy határozatot nem is lehet megtámadni egy bíróság előtt. Itt jogi képzésre van szükség, ez az alapja az Európai Unió, a civil társadalom részvevőit támogathatná abban, hogy az emberi jogi szervekben, regionális szervekben is támogatta, valóban felléphessen ezen eszközökre. Szükség van, de még nem tudjuk kihasználni azokat azokat teljes mértékben, mert a civil társadalom sem ismeri azokat megfelelő módon. Kérjük Önöket, hogy a tudatosság fokozását támogató eszköztárat is támogassák az Afrikai Unióban. Elnök asszony is ismeri ezeket. Tudjuk, hogy a bíróság nak mindenhol jelen kell lennie. Burundiban, Szenegálban, négy országban járt ön, tavaly az nem elég. Az nem elég. A látogatás ütemtervét meg kell erősíteni a bíróságnak az Afrikai Unióban, és arra is szükségünk van, hogy a civil társadalommal is találkozzanak önök a bíróság részéről. Ütemtervben kell meghatározni ezt a médiákban, terjeszteni kell, köröztetni kell az információt. A bíróság mondjuk azt mondjuk, hogy határozott időn belül el ellátogat egy országba, és a civil társadalmat fel kell készíteni az ilyen találkozókra a civil társadalmaknak, tudniuk kell, hogyan kell egyáltalán bírósághoz fordulni egy afrikainak. Erről is tájékoztatni kell. És a politikai igazságszolgáltatási, valamint technikai és pénzügyi korlátokat is le kell bontani a nemzeti szinteken. Nagyon nehéz bíróság elé járulni országos szinten. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az, Euró- az Afrikai Unió számára lehetővé kell tenni, hogy kapcsolatokat ápoljon polgáraival, a civil társadalommal. Igenis, az Afrikai Uniót képessé kell tenni arra, hogy az emberi jogokat felkarolhassa, hogy megelőzhesse a legsúlyosabb eh, jogsértéseket, bűncselekményeket erős civil társadalomnak. Hála az Afrikai Bíróság, a Bíróság, az, az Afrikai Gazdasági és Szociális Bizottság is képes politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat is győzelemre vinni. És igenis az afrikai lakosságok lakosság nagy többsége a szegénységből nem tud kilábalni. Mindig szegénységben, betegségben, munkanélküliségben szenved majd a fiataloknál. Nőket megerőszakolnak, kizárják a kisebbségeket az Afrikai Unió társadalomból, még akkor is, ha a kisebbségek már nagy utat jártak be, de az államok nem tartják tiszteletbe a határozatokat, a bírói döntéseket, és igenis az ajánlásokat végre kell hajtani. Képzeljék el, vannak államok, amelyek azt mondták, hogy az Afrikai Bíróság határozat határozatai, határozatai őket nem kötik. Az államok még a konzervatív, megtartó intézkedéseket sem tartják be, és ezzel lehetne csak a legrosszabbat megelőzni, pedig kötelesek lennének a határozatokat betartatni, hiszen erre a karta ratifikációjával ö, kötelezettséget vállaltak. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, parlamenti képviselők, ez az unió, az Afrikai Unió, a úgymond az Európai Unió a donoró szervezetek első legfontosabb donor szervezete. Nagy köszönet előre és tisztelet önöknek a pénzügyi segítségért. A civil társadalomnak politikai jellegű kapcsolatokat kell ápolni az EU-val jogokat védünk. Ha jogokat védünk, akkor másokat szolgálunk, embertársainkat szolgáljuk, és igenis szolgáljuk egymást. Szolgáljuk az afrikai lakosság érdekeit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, erősítsük meg a jogáll- a, az igazságszolgáltatást, és így tudjuk majd megelőzni azt, hogy maguk az emberek szolgáltassanak jogot. Köszönöm szépen minnyájuknak figyelmüket. Köszönöm. No, merci. Köszönöm szépen Fal professzor úrnak, köszönöm ezt a kiváló hozzájárulást. Issues you point out, uh, where the European... Úgy gondolom, hogy uh, az, hogy uh, fontos látnunk, hogy hol lehet az Európai Unió segítsége, mm, hatékony, tehát például az áldozatok támogatása, akik hogy a bíróságra tudjanak emberi jogsértés áldozatai védelmet kapjanak, illetve bíróságra vihessék ügyüket, illetve a Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordulhassanak, amely ugye önkéntes lehetőség. De úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálat talán többet mondhatna erről, arról, hogy a, az Afrikai Unió támogatását is megkapjuk. Madame Koreáz. Igen, köszönöm szépen, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy egy ilyen fontos kérdésben hozzászólhatunk. Mint ön is említette korábban, az emberi jogi párbeszéd 9. tárgyalására került sor múlt novemberben az Afrikai Unióval azokról a kérdésekről tárgyaltunk, amik itt is ma a napi renden vannak. A Fukó főbíró, aki a párbeszédben hozzájárult, hozzászólt, sajnos a bizottság elnöke nem tudott részt venni akkor, de reméljük, hogy az elkövetkező tizedik tárgyalási körben ő is részt fog venni. Dupé Atuki biztos is ott lesz. Először is gratulálni szeretnék az Afrikai Uniónak, hogy számos kezdeményezést, mechanizmust, eszközt léptetett életbe. Ahogy Mavasza professzor úr mondta, erre nagy szükség van Afrikában. Az Afrikai Unió ezen kívül egy stratégiát is készít, ami szintén pozitívum. Látok a közelmúltban a demokrácia, választások és irányítás afrikai csártájának hatályosulását. Az öt éves akcióterv rendkívül hatékony eszköz lesz akkor, amikor az eredményeket kell nyomon kövelni, követni és elérni. Az a stratégia a végrehajtása során válik majd nélkülözhetetlenné. A, az emberi jogi szervek és mandátumok végrehajtása rendkívül fontos. Javaslatunk szerint az afrikai kormány ellet a Banjú bizottság például nagyon hasznos munkát végez, hallottuk öntől és az európai kormányzatokkal kapcsolatos közös tevékenységet. Az urandai kormány egy nyilatkozatot írt alá, amelyben magánszemélyek és civil szervezetek bírósági eljárásra kapnak lehetőséget. Pozitívnak tartjuk azt, hogy a gyermek jólét és jog biztosa is már nyilat közleményeket adott ki. Itt etéren is van előrelépés. Az igen erős emberi jogi architektúra ellenére hallottuk az előadásokból is, hogy óriási kihívások vannak. A politikai akarat hiánya miatt a különböző afrikai tagállamokban a arra vonatkozó akarathiány, hogy a bizottság és a bíróságok határozatait komolyan vegyék, és amiatt, hogy nem, nem biztosítanak elegendő anyagi és emberi erőforrást, további nehézségek adódnak. Reméljük azonban, hogy az általunk is nyújtott támogatással nagyobb koordináció és együttműködés alakul ki az intézmények között. Szándékunk ez a, ezen támogatás biztosítása a következő hét év a pánafrikai instrumentum a következő hét éve elsősorban azt irányozza meg, hogy az afrikai emberi jogi architektúra valósuljon meg. A professzor úr kérése például, hogy támogassuk a különböző civil szervezeteket, nagyobb hangsúlyt adjunk a civil társadalomra, a figyelemfelhívó kampányra, ezekre meg lesz a lehetőség a következő periódusban. Ezen kívül továbbra is a rendszeres emberi jogi párbeszédben az Afrikai Unióval fel fogjuk vetni, ahol lehetséges, bár az Afrikai Unióval való párbeszéd továbbra is a legjobb platformja marad a kérdések fejlesztésének, a politikai párbeszéd 8-as cikke értelmében az afrikai partnereinkkel megpróbáljuk majd a ratifikáció kérdését is felvetni. Például a bíróság létrehozásának kártájára vonatkozó jegyzőkönyvet, illetve a bírósági eljárások megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat megszüntetését. Az emberi jogvédőkkel kapcsolatban a Demokrácia és Emberi Jogok szervezet is próbál továbbra támogatást nyújtani a megszokott formában. Köszönöm szépen, ennyi lett volna egyelőre a hozzászólásom. Köszönöm én is. Hozzá kívánne szólni valaki a képviselők közül? Nekem lenne egy kérdésem, ami talán nem közvetlenül áll a ratifikációval és a végrehajtással kapcsolatban, hanem inkább azzal, hogy kíváncsi vagyok politikai véleményére. Hangsúlyozta a professzor úr, hogy mennyire fontos az emberi jogi jogvédők mentességért harcolni, és mennyire fontos a háborús bűnöket elkövetők ellen az eljárások elindítása. Rendszeresen a vitáink során azt halljuk a, általában kormányképviselőktől, az afrikai régióból, hogy ez egy elfogult bíróság, hogy ilyen nyíltan fogalmazzam, hiszen csak volt afrikai kormány, illetve katonai képviselők ellen indítottak eddig eljárást. Az afrikai országok is kértek támogatást. Én úgy látom, hogy azért igen differenciált a kép. Az Afrikai Unió munkájában látja-e, hogy folytatódik ez a fajta előre meghozott ítélet gyakorlata, vagy pedig a büntetőbíróság valódi munkát végez. Azokat segít megbüntetni, akik nem a nyugatiak ellen, hanem a saját népek, népeik ellen követtek el bűncselekményeket. 2012-ben, december 12-én volt egy ülés néhány nagykövet kérdés, kérésére a nemzetközi büntető szolgáltatással kapcsolatosan. Volt e, először egy meghallgatás ugyanebben a témában, tehát igazságszolgáltatás témában, és a legtöbb ország az Afrikai Unióból részt vett ezen az ülésen, tehát körbejártuk ezt az egész témát. Ön is elmondta azt, amit én is elmondhatok, hogy nagyon sok esetben az tagállamok a bírósághoz fordultak, a büntetőbírósághoz fordultak. De nagyon sok a konfliktus jelenleg a tagországok és a bíróság között. De az ENSZ biztonsági tanácsa nem, a, nem válaszolt egy ö, olyan kérelemre, amelyet a római alapokmány értelmében tettek meg. Az együttműködés ö, szükséges az Afrikai Unió tagállamai és a Nemzetközi Büntetőbíróság között. Természetesen a ö, volt főügyész kapcsolatos ö, eljárás lehet, hogy egyfajta ö, képet adott a ö, Nemzetközi Büntetőbíróságról, mint hogyha ez ö, egyfajta ö, fehérek igazságszolgáltatási szerve lenne. Tehát ez volt valahol a kép én ugye ismerem nagyon jól az Afrikai Unión belül a jelenlegi főügyészt, a Nemzetközi Büntetőbíróságnak egyetemesebbnek kell lennie, és minden jogsérelemmel kell foglalkoznia, amely jogsérelem nemzetközi vonatkozású. A legtöbb esetben a tagállamok azok, amelyek például ö, Barc és más tagállamok kérésére jár el. De itt csak is afrikai eljárásokat végez le, folytat le. Úgy gondolom, hogy az együttműködés az Afrikai Unióval ma megerősítésre kell, hogy kerüljön sor az Afrikai Unióval, mert ez lehetővé fogja tenni azt, hogy nagyon konkrét esetekben nagyobb, jelentősebb párbeszédet alakítsanak ki az Afrikai Unióval, de én azt mondom, hogy az Afrikai Unióban nem a Nemzetközi Büntetőbírósághoz kell fordulni, hanem a saját tagállamokban kell az ítéleteket, a bírósági eljárásokat lefolytatni, de sajnos nem így van minden esetben. Hát ennyit akartam ezzel kapcsolatosan elmondani. Köszönöm szépen. Teljesen világos, hogy először is a nemzeti bírósági rendszert kell ugye használni, és hogyha ez nem működik, akkor tudnak a Nemzetközi Bírósághoz fordulni. Öt évvel ezelőtt a Nemzetközi Büntetőbíróság a kampalai konferencián meg akart nyitni egy regionális hivatalt Addis Abebában, hogy javítson a munkáján. Tegnap Lamini Suma eh, asszony az Afrikai Unió elnöke elmondta, hogy meg kell nézni, hogy mik lesznek a perspektívák egészen 2050-ig, és természetesen a Nemzetközi Büntetőbíróság struktúráját is át kell gondolni. Mivel ön most itt van, kihasználjuk a jelenlétét, és a Sahel eh, régióban val kapcsolatos eh, problémákról egy jelentést tervezünk. Ön szerint melyek a legsürgetőbb ügyek, amelyeket bele kellene venni ebbe a jelentésbe, elsősorban a civil társadalommal kapcsolatos problémákról beszélnénk. Ugye tudjuk, hogy mi a helyzet Maliban és a ö, szomszédos országokban. Hogyan lehet ö, ilyen helyzetekben reagálni? Mm, Tuata ö, úr is szeretne feltenni egy kérdést. Igen, köszönöm, elnök asszony. Először is egy jó hírt szeretnék önöknek most elmondani. A hét francia túszt kiszabadították, ez egy nagyon fontos dolog. És egy kérdést szeretnék most feltenni. Ugye beszélünk a Sahel régióról. Lesz egy ilyen jelentés, ugye, ahogy hallottuk, biztos, hogy egy jó jelentés lesz, de mi is a eh, Szahel térség, tehát a szahara térség alatti térséget nevezük Szahelnek. Hány ország eh, van érintve ebben a térségben? Eh, egészen az Atlanti óceántól a Vörös tengerig nézzük ezt a térséget? Jó lenne tudni, hogy miről fogunk beszélni a jelentésben, és mely országokat fogjuk majd a jelentésben megemlíteni. Én azt hiszem, hogy a földrajzi ö, szempontból ugye a Szahara térség körüli részt nevezzük Szahelnek. A Kamerun például nagyon, nagyon jó híreket kaptunk Kamerunból. Ugye volt egy gyerek a akit kiszabított, kiszabadítottak, ő 4-5 éves, volt egy másik, amelyik 12 éves, tehát ez is a e, Szahel térséghez tartozik, beleértve Kenyát, egészen az Atlanti óceántól e, Szudánig. Elnök asszony, ha a Szaharáról, a Szahelről beszélünk, Afrikáról kell beszélni, a teljes afrikai térségről. Kamerun Közép-Afrikában található, de Kamerun is érintve van teljes mértékben. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ez a jelentés majd széles körűen földrajzi szempontból vegye számba az összes problémát. Azt hiszem, hogy azt is jelezni kell, hogy nagyon gyengék az államok. Ha megnézzük a humán szintű fejlődést. Azt hiszem, hogy a Szahel térségben találhatók a legszegényebb államok a világon. Ne felejtsük el, hogy 20 évvel ezelőtt a Szahel térséget, tehát a Szahara alatti térséget hatalmas szárasság sújtotta. A sivatag egyre inkább halad előre, tehát klíma szempontjából én szenegáli vagyok, én, én tudom, a városom Saint Louis, Szenegálban szinte sivataggá vált. A szenegáli ö, térség fele ö, sivatag. Teljes mértékben elszegényedtek ezek a, az államok. Ugye beszélünk a, az afrikai katonaságról, a mali kapacitásról katonai szinten. Ne felejtsük el, hogy a, az ő költségvetéseiket is nagyon-nagyon megnyírbálták. A lakosságnak és a tagállamok lakosságainak általánosságban rengeteg a problémájuk az oktatáson, nevelés terén, az életvitel terén. Egyszerűen tehetetlenek eh, a kormányok, eh, olyan nagy a szegénység, hogy nem megoldhatók a problémák. A, ugye azt mondják, hogy eh, egyes országokban 100 mun- diplomás munkanélküli van. Tehát jól, magasan képzett munkanélküliek. De, tehát el, elsősorban gazdasági problémáról van szó, aztán védelmi problémáról. Nem, nem lehet a francia vagy az európai katonaságot bevetni mindenhol, a Szahara déli része alatti térség ben nem lehet. Tehát itt kb. 20 tagállamról van szó, hát nem lehet mindenhová katonai csapatokat küldeni. Itt gazdasági problémáról van szó. A, a, a problémák gazdasági jellegűek. Mit javaslunk, mit nyújtunk a fiataloknak? Nincs remény, nincs ambíció, nincs perspektíva. Ugye a nőket is, elsősorban a nőket érinti a szegénység. Az, hogy a nők földhöz juthassanak, nehéz helyzet. A demográfiai problémák. Én azt hiszem, hogy ami a biztonsági megközelítést illeti, ez egy redukcionista nagyon szűk körű nézet. Nem, holisztikus nézetre van szükség, holisztikus megközelítésre, itt a gazdasági problémák, a, a problémák gyökerét teszik ki, ott van a az irányítás, a kormányzás problémája, aztán ott van a korrupció olyan országokban, ahol ugye a költségvetés nagyon alacsony, ahol a legtöbb embernek a minimuma sincs meg az élethez kevesebb, mint egy dollárból élnek naponta, tehát ez kb. 50 cent, ugye eurócent, tehát ez, ez, ez minimális, a nők pedig a családanyák egész egyszerűen nem tudják táplálni, etetni a gyermekeiket, a csecsemőiket. Hát ennyit, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most pedig az ülés végére is értünk. Szeretném Justice Akufot, eh, bocsánat, Akufo bíróasszonyt eh, még egyszer köszönteni, megköszönni, hogy itt volt velünk. Van-e még bármi, amit szeretne a végén elmondani nekünk? Just needed to clarify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 és már várjuk, hogy újra akár személyesen is eh, itt legyen velünk, de a videokonferencia is természetesen eh, szívesen vett forma. Eh, ezzel pedig megköszönöm minden vendégünk jelenlétését, és a következő napi rendi pontot kezdjük meg. So uh, then now we have an exchange of views with uh, Mr. Musniek, uh, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe. I think we have a really strong agenda on Nagyon sűrű programunk van a régiókról. Tegnap az ázsiai régiókról tárgyaltunk, most az Afrikai Unióról hallottunk egy keveset, és az Európa Tanácssal együtt, most nem először, megvizsgáljuk az Európa Tanácssal, hogy hogyan lehet jobban együttműködni, hogyan lehet az önök ajánlásait, következtetéseit a mi munkánk erősítéséhez is felhasználni Strasbourgban és Brüsszelben is. Volt már ilyen irányú ülésünk, és nagyon örülünk annak, hogy itt van velünk egy évvel ezelőtt talán volt már egy hasonló megbeszélésünk önnel, és akkor azt mondta, hogy a Droába szívesen eljön a későbbiekben, és akkor, amikor a szervezetének saját prioritásai megvannak, amikor be tud arról számolni, hogy melyek lesznek munkájuknak fókuszpontjai. Ha jól tudom, tegnap hazámban, Berlinben volt a német parlamenti emberi jogi szakbizottság előtt számolt be arról, hogy ők hol tudnának előrébb lépni. Remélem legalább egy jó ajánlásuk volt, és azt hiszem, hogy pontosan ebb, abból a bizottságból van mindig valamilyen akadály, ami házunk irányába is. Persze nincs jogunk másokat kritizálni addig, amíg a saját házunk táján nincsen minden rendben. De mégis nagy örömmel várjuk, hogy elmondja, melyek a prioritásai, véleménye szerint melyek a legégetőbb kérdések. Szakbizottságunk, mint ön is tudja, a, a, az Európai Unión kívüli ö, emberi jogsértésekkel foglalkozik, és a szakbizottságunk például ellátogathat olyan országokba, amelyek az Európa Tanács országai. Volt már a Firomból is delegációnk Szerbiából, párhuzamos ülések is vannak, különböző emberi jogi intézmények, ombudsmani intézetek munkájával is megismerkedtünk. Illetve kérem mondja el, hogy mi az, amire önök figyelnek. Köszönöm, elnök asszony. Ez az első beszélgetésem az albizottsággal azzal, annak ellenére, hogy tavaly április elsőjében kerültem ebbe a pozícióba. Bármikor, különösen ha Strasbourgban vannak persze, nagyon szívesen beszélgetek a szakbizottsággal, illetve cserélek véleményt. Ha megengedik néhány szót először arról, hogy mi a mandátumom, hogyan dolgozom, és aztán a prioritásokról. Hivatalom független és pártatlan intézmény, melyek az Európa Tanács tag államai bíznak meg kötelezettségei ellátására. A függetlenség azt jelenti, hogy semmilyen államtól, vagy a főtitkártól, senkitől, parlamenti közgyűléstől nem kapok utasításokat. A pártatlan az, hogy mind a 47 tagállamot ki kell szolgáljam, ez óriási kihívás, de megtiszteltetés is, hiszen nem lehet kettős normával élni, és bizonyos szervezetekre összpontosítani csak, vagy a szervezeten kívülre, nem, én a, a minden 47 tagállamra teljes nemzeti jogi kérd, emberi jogi kérdésekre kell figyelnem. 7 éves a megbizatásom, ebből egyet már szinte magam mögött tudok. Alapvetően az ország munkát végezzük három prioritási kérdéskörben az országban, ha elmegyünk, akkor a civil társadalommal, miniszterekkel, ombudsmannokkal, parlamenti képviselőkkel találkozunk, jelentést és ajánlásokat írunk. Ezt követően a miniszterekkel találkozom, visszamegyek az országba, újra találkozom a parlamenti képviselőkkel, média munkát végzek, és az ország kiválasztásának különböző kritériumai vannak. Földrajzi egyensúly, igyekszem az összes Európa tanácsbeli régiót az évek során lefedni, nem csak délen és keleten járni, vagy bárhol, hanem mindenütt. A másik pedig, eh, hogy mennyi idő telt el a biztos legutóbbi látogatása oda. A harmadik pedig az, hogy van-e valamilyen különleges alkalom vagy sürgős helyzet, ami miatt eh, külön figyelmet kell fordítani erre. Sok utazással jár a munka, de nagyon érdekes, intenzív is egyben. Beszélhetünk majd eh, az Európai Unióval való együttműködésről, interakcióról. Az alapvető jogok ügynökségével nagyon jó az együttműködésünk, több biztos járt nálunk. Ma például Krúz asszonynal a külügyi szolgálata Lamberdinis úrral fogok találkozni ma még, de EU delegációkkal is a helyszínen amikor egy-egy országba ellátogatunk, akkor szeretem meglátogatni az EU delegációkat és emberi jogi kérdésekről velük tárgyalni. Rengeteg a kiegészítő elem ebben a munkában, és ezt a komplementaritást azt hiszem ki kell aknázzuk. Melyek a középtávú prioritásaim? Mielőtt megválasztottak biztosnak, mindent megtettem azért, hogy a munkámban az Európai Emberi Jogi Bíróságot segítsem. A rendszernek az emberi jogi bírósága az alapja, és hogyha a rendszer összeomlik, akkor ha a bíróság összeomlik, összeomlik az egész rendszer, ezért nem szabad ezt megengedni. Olyan országokba is jellátogatok, amelyeknek sok ö, esete van a bíróság előtt, messze több, mint a, a többieké vagy az átlag, problémás, súlyos jogsértések fordulnak elő. Például az egyik első látogatásom Olaszországot. Tudom, hogy önöknek nem annyira érdekes, mert az Európai Unióban van, de az ottani választási eljárás hosszú távú probléma. Mm, kollégáim idén Törökországba nyártak, az ottani igazságszolgáltatást teljes jelentést, ajánlásokat készítenek idén Oroszországról és Törökországról. Egy második lehetőség, ahogy megpróbálok segíteni a bíróságnak, az Európai Bírósággal való együttműködés. Akár látogatást szervezünk egy határozat évfordulóján például, vagy minisztereket, köszönöm szépen, képviselőket felkérek arra, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy ítélet hatályosuljon a médiádnak a médiával figyelemfelhívási munkát, kampányokat is végzünk. Ez, mint mondtam, folyamatos. Folyamatos kihívás és folyamatos feladat. Mind EU-s, mind pedig EU-n kívüli Európa Tanács tagországokkal ez fontos. A bírósághoz és az igazság ügyhöz való, igazságszolgáltatáshoz való szabad hozzáférés egy fontos terület. A gazdasági válság hatására tulajdonképpen ez utóbbi sérült. A nemzeti ter- szervezet Albániában, Grúziában fordultak elő súlyos esetek. A gazdasági válság, megszorítások hatása egy megatéma. Évek óta már nagyon sok országot érint Európában. Nem csak a gazdasági és szociális jogokat érinti, hanem politikai és polgári jogokat is. A börtönök költségvetését csökkentették, ugye egyre többet időt töltenek az emberek a rácsok mögött, a szellemi fogyatékkal élők ellátása visszaesett, a rendőrségi csoportokkal problémák merülnek fel bizonyos országokban, rasszizmus és idegengyűlölet is erősödik. Nos, ez olyan kérdés, amelyel az Európai Unión belül többet kell foglalkoznunk, mint az EU-n kívül. Portugália, Írország és Görögország volt a három ország, ahova ellátogattunk e témakörben. A válság továbbra is megmarad, a megszorító intézkedések pedig úgy gondolom nagyon-nagyon sok országot érintenek, nem csak az EU-n belül, hanem azon kívül is. A sérülékeny csoportokat sújtja leginkább eh, általában a romákat, és eh, az emberi, a roma eh, kisebbség emberi jogi kérdéseivel kapcsolatban a következő prioritások vannak. Az oktatási szegregáció a fősodrú oktatáshoz való hozzáférés, ez óriási probléma sok országban, EU-n belül, EU-n kívül. Az a, a hontalanság kérdésének kezelése, a volt jugoszláv tagországokból származó romák hontalanok, de nem csak onnan, Olaszországban élból származók is hontalanokká váltak. A, a cigány ellenesség, ez nagyon fontos eh, kérdés, a roma integrációs stratégiákat a jel jelölt országoknak el kell fogadni, és mi arra ösztönözzük az országokat, hogy a stratégia régén lépjenek fel a cigány ellenességgel szemben. Enélkül integrációra nincs lehetőség. A roma migráció pedig még egy óriási kérdés az EU és nem EU tagállamok között is. A romákkal kapcsolatban nagyon sok együttműködés is elindult már az alapvető emberi jogok ügynökségének adatait használjuk fel, mert ez összehasonlítható az UNDP és nem Európai Uniós országok adatait megfelelően lehet összehasonlítani ebből a forrásból. Úgy gondolom, hogy a tagállamok részéről nagyobb politikai elkötelezettségre lenne szükség a roma integrációval, és természetesen az eddigi határozatok végrehajtása is fontos. Van még egy ország, amely talán érdekelheti önöket, ez a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia. Nem csak a roma szegregációra és az oktatásban való roma szegregációra összpontosítunk, hanem arra is, hogy a romák szabad mozgását gátolják. Tehát akik ki akarnak lépni onnan, hogy menedéket kérjenek más országokban, ezt tulajdonképpen gyakran gátolják. Az útlevelüket eh, bevonják, eh, különböző intézkedések vannak, az pedig meg akarja tartani az ország a vízumkönnyítést az Európai Unióval. Nos, ezzel párhuzamosan problematikusnak tartjuk ezt a fajta eljárást. Meg kell vitatni, elemezni, és e, tenni kell a roma migránsokkal a származási országokban, de ezek a kilépési tiltások, vagy kényszer visszatérítések, útlevélbevonások súlyosan sértik az emberi jogi normákat, nem csak Macedóniában, a volt Jugoszláv köztársaság Macedóniában látjuk, hanem Szerbia, Bosznia-Hercegovinában is. További kérdés, amivel nagyon sok időt szoktunk tölteni, az a médiaszabadság, az újságírók védelme is ezek között. Új kommunikációs technológiák életbelépésével és az emberi jogok tükrében van egy olyan kérdés, van egy olyan terület, amivel foglalkoztunk. Azerbajdzsánban az internet irányítás Dunja Milatovicsal az EBS e képviselőjével látogattunk el, a kolléganő azeri börtönökben is járt, 50 azeri Mm, újságírót bebörtönöztek, mert egy közös nyilatkozatot adtak, egyenként próbáltunk velük beszélni, néhány hónap múlva pedig visszatérünk majd Azerbajcsánba, hogy egy nyomon követő úton a szabadtársulási jog kérdését is megvizsgáljuk. Az emberi jogvédők és a nemzeti emberi jogi struktúrák is prioritást jelentenek. Említettem, amikor a megbizatásomról beszéltem, rendszeres kerek, asztal beszédeseket beszélgetünk, emberi jogvédőkkel megnézzük munkakörülményeiket, országlátogatások vannak Strasbourgban, találkozunk akkor, amikor különösen a parlamenti eh, plenáris időszakban eh, oda látogatnak, megpróbálunk eh, lépni, hogy megvédhessük őket, megvizsgáljuk, milyen fenyegetések, támadások érik őket. A nemzeti emberi jogi struktúrák a partnereink. Kiváló információforrásnak tekintjük őket olyan testületeknek, amelyek segíthetik az emberi jogi programok erősítését. Országlátogatásokban, Strasbourgban egyaránt kapcsolatba tudunk velük lépni, és az alapvető jogok ügynökségével együttműködésben tervezzük, hogy a különböző emberi jogi hálózatok kal fogunk kialakítani kapcsolatot. Ezt követően pedig a keleti partnerség ombudsmanával fogok találkozni. Talán érdekli önöket még az is, hogy hova fogok a következő hónapokban utazni. Több ország érdekelni önöket is. Nem EU tagország, ami hova még idén ellátogatok Moldova, illetve Moldávia, bocsánat. A Nyeszteren túri területek, Azerbajdzsán, Oroszország, Törökország és Grúzia EU tagállamokba is utazunk, Észtország, Spanyolország és több más ország, amiről még nincs határozott képünk. De az is lehet, hogy majd az Európai Uniós, albiz, a, bocsánat, az Európai Parlament DROA albizottságának ötletétől vezetetve fogom a többit meghatározni. Ha kérdéseik vannak, akkor szívesen további részleteket mondok, vagy más irányú kérdésre is válaszolok. Köszönöm szépen, van-e akkor kérdés? Nekem persze van. Tisztelt, tisztelt igazgató, azzal kezdte, hogy ö, ö, nem szabad kettős mércét alkalmazni, és teljes mértékben ö, függetlennek ö, kell lennünk. De elmondta, hogy vannak olyan országok, amikor az emberi jogokat nem tartják be egy országban milyen szankciókkal lehet élni az ilyen fellépés ellen? Mert hát ugye a joggal rendelkezünk minden tagállamban mi is, hanem akkor holnap ugyanazt megengedjük, amit ma is tiltunk, a rasszizmust, a gyermekmunkát említette, nem akarok itt most nevesíteni országokat, de ön is tudja, ő ismeri őket, mi nem nevesítjük őket, nem tartják tiszteletben a jogokat, de nem szankcionálunk nem vagyok Zoró vagy Dartanyán, aki a kardjával majd szépen az emberi jogi problémákat az országokban megoldom. Nem, nekem segítenem kell a tagállamainkat a párbeszédben. Annak érdekében, hogy elemezzük az emberi jogi alapokból kiimorva, az, az Európa Tanács standardjaiból kiindulva, a helyzetet, vannak segítségnyújtási programjaink, ha például egy országnak szüksége van bírák képzésére, vagy ügyészek képzésére, tudunk ebben segíteni. Egyéb iránt pedig minden attól függ, hogy milyen jó szándékkal rendelkeznek a tagállamok. A célom nem az, és nem is az a taktikám, hogy lárpurlár módon kritizáljak. Nem. Elemzést végzek, az Emberi Jogi Európai Bíróság eh, határozatárának eh, eh, ismeretében elemzek. Van, amikor befolyással bírunk, van, amikor nem. Mindig a nemzeti politikai kontextustól függ ez, attól is, hogy hogyan tudjuk a munkánkat jó partnert találva, egy parlamenti képviselőt, egy ombudsmant, vagy éppen egy minisztert találni, és ő meghallja az üzenetünket. Néha az is megtörténik, hogy a jelenlétünk az emberi jogok védőit segítheti, akik veszélyben, kockázatban élnek, csak azzal, hogy meglátogatjuk őket például a börtönben, már azzal segíthetjük őket, de néha csak tudatosságot fokozunk, nem csak az politikusok szintjén, hanem a közvélemény terén is. A munkánk ezért átlátható, sokat dolgozom a médiákkal pontosan, és megpróbálom a figyelmet mm, már valahol a problémára összpontosítani, és arra, hogy hogyan lehetne azt megoldani. A szankciók csak az emberi jogok bírósága rendelkezik szankciók tárával, hogy rákötelezzen egy tagállamot a kompenzációra, vagy a jogának, törvényeinek módosítására, hogy ezzel korrigálja a helyzetet. Sokat dolgozunk az Európai Emberi Jogi Bírósággal. Ez a munkánk jogi kerete. És ez így jól is van. Jó ez így nekünk, mert a tagállamoknak azt tudom mondani, hogy vannak normák, amelyeket önök elfogadtak, jogi normák ezek, nem politikai ajánlások, azokból kell tehát kiindulni. Nem egy olyan szervezet normáiról van szó, amely külföldön működne, és amelyhez önök nem csatlakoztak. Several uh, questions. Több kérdésem is lenne, ahogy már az imént említettem az emberi jogi bírósággal kapcsolatban, az Európai Bírósággal kapcsolatban a parlamentben egy eh, határozatot, egy eh, állásfoglalást fogadtunk el, és nagyon támogattuk mi is azt, hogy a bíróság eh, hatáskörét erősítsék meg. Bizonyos határozatok nagyon relevánsak a mi szakpolitikáink alakításában is. Például az olasz esetben például amikor a külső határok ellenőrzésén nőnek kérdése merült föl, vannak emberek, akik meghalnak, mert egyszerűen a határőrök vissza ö, irányították őket. Vannak igenis jogilag kötelező érvényű ö, határozatok igenis a tengeren is lehet segíteni embereket, meg akkor is, amikor bevándorlóként menedékjogot kérnek. Más esetekben az Európa Tanács jelentéseket fogalmazott meg, és Treméké asszony tollából is született egy ilyen anyag, a líbiai személyek azért haltak meg, mert megpróbáltak eh, az EU-ban eh, mededékjogot kérni, de hajóval visszairányították őket Szíriába, és azóta meghaltak. Igenis. A határellenőrzés egész kérdése és a Frontex ügynökség tevékenysége átláthatóbbá kell, hogy váljon. Mi ezen dolgozunk, legalábbis próbálkozunk a parlamentben két országot, orosz országot és török országot látogatási célpontul nevesítette. Igenis a, a jog határozatok tárában látjuk, hogy az igazságügy miniszter is mennyit tesz annak érdekében, hogy valahol zsugorodjon ott a határozatok tája, tára is, és maga a case law. De Ön is elmondta, amikor oda látogatott, vagy más országokba, bizony más szintű, eh, más országokban is látjuk, hogy a politika megpróbál behatolni az igazságszolgáltatás szférájába, és más fejlemények is eh, utalnak ilyen próbálkozásokra Törökországgal kapcsolatban is. Eh, igen, releváns esetekkel rendelkezünk, a török a török hatóságok úgymond a negyedik igazságszolgáltatási csomagot meg akarják nyitni, de a török delegációnk és mi is igenis problémaként nevesítjük ezen releváns esetet. Oroszországgal kapcsolatban tegnap az orosz külügyminiszter különküldöttjével és az emberi jogi biztossal is egyeztettünk, kicsit nehezebb ez téren az eszmecsere továbbvitele, mert ugye az emberi jogok helyzetéről egyszerűen Oroszország nem akar vitát nyitni. Tovább is kell lépnünk még érdemben a vita folytatásában például az orosz partnerrel. a roma kérdésre ön is utalt. Az orosz meghallgatáson az NGO képviselői is itt voltak, ugye általában a napi renden a szólásszabadság, kínzás esetét említünk, de a memoriálból két személy a szegény diszkriminációnak kitett orosz polgárokról számolt be, akiknek az igazság, igazságszolgáltatáshoz való jogát is megtagadják, és a roma közösséget is, nem csak Oroszországban, hanem Európában is, igenis megkülönböztetik, nem kötelező egyenlőre Európában a roma stratégia, ezért a kormányok jó akaratától, jó szándékától függ, hogy tesznek-e az ügy érdekében valamit. Egyelőre folyamatban lévő ez az ügy. Úgy gondolom, hogy amit ön mondott, például arról, hogy az úti okmányokat elkobozzák. Vannak olyan emberek, akik az EU-ba meg, eljutnak végre, egyszerűen elkobozzák tőlük az úti okmányaikat, vagy éppen zaklatják őket. Füle biztossal is tárgyaltunk erről itt e házban, már megbeszéltük a macedóniai delegációnk összeállításával kapcsolatban ezt a problémát. Igen, és folyamatosan meg kell osztanunk a tájékoztatást, az információt egymás között a kérdések években. Vata úr a szankciókról kérdezte önt, és most Oroszországra térnék vissza. Mi azt ajánlottuk parlamentként, vagy azt kérdeztük meg, hogy a Magnici esetben Oroszország miért nem szankcionált, hiszen kicsin, csoportja az embereknek felelős a Magnitsky ügyért, és az elnökig eljutott a kérdést, de nem vagyunk igen sikeresek a parlament nevében, hogy a tagállamaink felé közvetítsük az ügyet. Igenis egyéni határozatokról, nem tagállami döntésekről van itt szó, hogy eljut-e az orosz elnökig a kérdés, vagy sem. Nagyon nehéz politikailag a háttérben fellépni, és a ha a politikai döntéshozókat nem tudjuk megcélolni, a szankciók kérdése is valóban releváns e kérdésben. Gál Kinga asszony, tessék. sorry, thank you, Chairman. Uh, I, um, I'm sorry. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem. Egy másik szakbizottságban kellett szavaznom, ezért nem tudtam a bevezetőjét végighallgatni, de egy kérdésem azért lenne ami a nemzeti nyelvi kisebbségeket illeti, az Európa Tanács ajánlásait és fejleményeit nyomon követjük, nagy, nagy figyelemmel követjük azokat, és reméljük, hogy megoldást sikerült találni. Hála részben a, nem, az Európa Tanácsnak vannak-e konkrét problémák? e hát téren ez a kérdésem. Általában minden szép, minden jó, megvannak az általános keretek, de amikor konkrét problémák merülnek föl, akkor nagyon kevés dolog történik, és kevés dologról szólnak konkrétan. Ezért az a kérdésem önhöz, hogy szándékában áll-e ezen témákra, ezen problémákra koncentrálni? És milyen konkrét dolgokat lehet tenni e kérdéskörben? Azzal kezdeném, hogy az elnökasszony kérdéseire térnék az Emberi Jogi és Migrációs Bíróságban valóban nem csak az olasz függvényben volt az olasz kérdés mérföldkő, hanem én amikor Olaszországban látogattam, a jelentés is arról szól, hogy bizony, amikor emberek meghaltak tengeren, itt komoly emberi jogi mulasztásokról van szó, egyszerűen nem tudtak Európáig eljutni. Ami a migrációt illeti, mi az Európa Tanácsban számos problémát látunk az EU részéről egy területen, amely abból fakad, hogy az irányelvek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy, a, hogy 18 hónapon keresztül úgymond úgy kezeljék kontraproduktív és embertelen módon a bevándorlókat, ahogyan megtehetik az irányelv alapján. Teljesen utolsó mencsvárként lehetne ezt pedig csak a, a kitoloncolás kiváltására használni. Látjuk, hogy nagyon kicsiny egyszerűen előbb bezárják ezeket az embereket, szenvednek, majd aztán kitoloncolják őket. Ez valami olyasmi, amit gyakran látunk számos tagállamban, és számos problémát jelent ez mindez számunkra. Tehát a migránsok kezelése, az illegális bevándorlók kérdése. Ami Oroszország és Törökország kérdését illeti, nos azt gondolom, hogy először is nagyon eltérőek a helyzetek egy két országban, de vannak hasonlóságok is. Mindkettőnél van igazságügyi miniszter, akik reformisták a politikai kontextusban, de komoly megkötöttségek mellett tudnak csak fellépni. Oroszország példájával élve, mint mondottam, az Emberi Jogi Bíróság nagyon jó jogi alapon tud párbeszédet az orosz határ, hatóságokkal és az igazságügyi miniszterrel is folytatni. Vannak problémák persze, például az, az esetek többségét már nem kívánják eljuttatni az Európai eh, Emberi Jogi Bíróság elé, hanem házon belül, országon belül kívánják megoldani. Ukrajnában és Törökországban is látjuk, hogy nem csak politikai beavatkozásokról van szó, hanem a bírák, az ügyészek hozzáállása is olyan, hogy valahol az államot próbálják úgymond érdeke, az állam érdekeit kívánják érvényre juttatni a polgári jogok eh, helyett. A Magnitsky esetben eh, Putyin úr ugye nyilatkozott, és egyszerűen azt mondta, hogy ejtsék el a vádakat az orvosi személyzet ellen, aki Magnitsky úr egészségügyi ellátásáért felel. Tehát problémás ez számunkra is, de ha mindezt elmondtuk, akkor azt is el kell azért, hogy ismerjük, hogy van még lehetőség a javításra, a munkára is. A Magnitsky esetben például az én mandátumon eh, nem teszi lehetővé, hogy egy, egy, egyedi eseteket kezeljek, de végig emblematikus mindez, és a főtitkára, főtitkára a szervezetemnek a korrupcióra eh, mutatott rá, és hogy a korrupció ellen fel kell lépni ezen esetekben jó magam az emberi jogok prizmáján keresztül igenis az igazságszolgáltatást, az orvosi ellátást kritizálom, hogy milyen nehezen tudnak egyáltalán az igazságszolgáltatásig eljutni a sértettek. És hát valahol valaki ellen úgymond fellépni, amikor valaki már halott, hát ez is egy furcsa dolog. Törökország. A negyedik igazságszolgáltatási csomag végrehajtását nyomon követjük az illetékes igazságügyminiszterrel egyetértésben. Bizony komplikált a helyzet ott, miért? Számos tény miatt a szíriai bevándorlók, a PKK kapcsolatokkal és a nemzeti politikai ügyek miatt is magának az igazságszolgáltatásnak a rendszere is, mint kulcsprobléma számunkra a szólásszabadság, az egyesülés szabadsága terén börtönben tartanak emberjogi harcosokat rendszeresen a reformisták is sajnos az igazságügy akadályába ütköznek, nagyon szeretném, hogyha más irányt venne a csomag, mint ami most történik ott. De nem csak az igazságszolgáltatás és a bíróságok ügyét kell nyomon követnünk, hanem új fejlemények is vannak. Emberi jogi intézmény állítottak föl, ombudsman is most már létezik Törökországban, és a negyedik igazságügyi csomag számos emberi jogi kérdésünkre reméljük meg tud majd válaszolni. Törökországgal kapcsolatosan az igazságügyminisztérium rész, az igazságügy miniszter részéről hallottam azt, hogy ő egy kicsit frusztráltak, csalódottak az Oroszorsz, a törökországi igazságszolgáltatás és emberi jogok terén. Ugye nagyon hosszú és bonyolult érzelmi csomag az EU és Törökország közötti kapcsolatokban. Az igazsági miniszter is azt mondta, hogy mindenképpen tudatosítani kell azt, hogy mennyire fontos a, fontosak a reformok, és mennyire fontos az adott jelentés. Ami a romákat illeti, és általában a kisebbségeket, az én feladatom nem az, hogy egy párhuzamos munkát végezzek más szervezetekkel, ugye ott van a regionális kisebbségekről szóló európai karta és más eszközök. Az ajánlásokat mindenképpen alkalmazni kell, vége kell hajtani ott az Akri, ott a karta, ami a nyelvi jogokat illeti, a roma nyelv jogai is felmerülnek, ugye a romák nyelvét is elfogadják. Törökországban is vannak kisebbségek, vallásos kisebbségek is, akik az elismerést szeretnék. Itt mindenképpen a kisebbségekkel magukkal, a nemzeti kisebbségekkel is együttműködünk. Ugye a Cseh köztársaság, a volt Jugoszlávia köztársaságaival kapcsolatosan is vannak feladataink, ugyanazokat az üzeneteket küldjük a romák felé. Ami a többi kisebbséget illeti, itt a, fel kell lépnünk a diszkrimináció ellen, olyan politikára van szükség, amely lehetővé teszik számukra, hogy az adott országban minőségi életet élje, ilyenek. Oroszországra vonatkoztatva mindenképpen meg kell nézni a, az mm, emberi jogokat és a migránsok jogait. Persze Oroszországban egy kicsit más a helyzet, azonban Törökországgal kapcsolatosan, hogy elmondtam, az elődöm egy nagyon nagy jelentést készített el a kurdokkal való kapcsolat, a kurd kérdéssel kapcsolatosan, a, a romákkal kapcsolatos diszkriminációk a gyakoribbak, de természetesen vannak más kisebbségekkel való diszkriminációk is. Ne, nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdéseikre a kisebbségekkel kapcsolatosan, és egyáltalán, hogy ez hogyan merül fel a munkánkban. Uh, okay. Rendben van. Itt van a külügyi szolgálat képviselője is, de ő azt mondta, hogy nem akar kommentárt fűzni az elhangzottakhoz, akkor azt hiszem, hogy semmi több problémánk nem maradt. Úgy tűnik, hogy kiválóak az emberi jogok. Vannak más témák is, ugye, amelyek nagyon bonyolult témák, az emberi jogi konvencióhoz való csatlakozás. Ugye ez egy elég bonyolult kérdés. Hogyan is készítik elő ezt a folyamatot, van úr? Voted. Uh, on the... Mindez nincs közvetlen kapcsolatban a bizottság munkájával, úgyhogy nem akarok a téma, téma elé bemenni. Nagyon bonyolult tárgyalások vannak folyamatban, úgyhogy mm, nem akarok a részletekről szólni, mindössze annyit, hogy nehéz, nehéz körülmények között folynak a tárgyalások. Nincs semmiféle előkészített tervezetünk. Continue uh, close Folytatjuk a szoros együttműködést az Európa Tanácssal, és félig személyes szinten én is részt vettem a stratégiai keret előkészítésében, kidolgozásában az EU képviselője eh, az emberi jogok témájában is foglalkozott ezzel a dologgal. Az Európa Tanács is folyamatosan foglalkozik, tehát itt el kell kerülni, hogy párhuzamos munka legyen. Az EU rendkívüli képviselője és ön, biztos úr, együtt működnek, és találkoznak majd Stavros Lambrinidis úrral is parlament részéről. Ez egy nagyon jó példája az együttműködésnek az Európa Tanácssal. Hogyha megengedik, akkor lenne néhány kommentárom ezzel kapcsolatosan a külügyi szolgálattal való együttműködés jó műveleti szinten is jó ez az együttműködés, hogy ha elmegyünk mondjuk egy országba, a Nyugat-Balkánon, akkor az én munka, munkatársam kapcsolatba lép a külügyi szolgálat munkatársaival. Vannak olyan területek, amelyeken abszolút szükség van arra, hogy együttműködjünk a külügyi szolgálattal, emberi jogi témában, demokratikus reformok témájában, Oroszország, Törökország témájában is. Ezek a témák össze is kapcsolódnak. Ahogy mondtam, Az én munkám az Európa Tanácsnál azokra az országokra korlátozódik, amelyek tagjai az Európa Tanácsnak. Az a benyomásom, hogy az Európa Tanács tagállamaiban, ahol vannak átfedések a munkában az Oroszország, az Oroszországgal kapcsolatos információk Itt vannak bizonyos átfedések a munkáink során. Van, aki előről kezdi ugyanazt, amit már más elvégzett, vagy már kifejlesztett. Azt hiszem, hogy a két fő tematikus téma, amelyek sok esetben a munka során fedik egymást, ez a, az internet téma és a leszbikusok és homoszexuálisok témája, az LGBT téma. Ugye az Európa tanácsnak vannak nem uniós tagállamai is, éppen ezért nagyon jó, hogy együtt tudunk működni. Az elkövetkezendő években az én munkám egy része e, a nyomonkövetéshez fog kapcsolódni bizonyos e, területeken, az internethez való hozzáférés területén például, a privacy területén, vannak országok, amelyek szeretnék elnyerni a hozzáférést az internethez és a modern technológiai eszközökhöz, és természetesen ennek vannak aspektusai az emberi jogokkal kapcsolatban is. Ugye azt mondta, hogy, hogy a, a FIROM a Macedóniával kapcsolatos jelentésen dolgoznak, van részünkről is egy kollega, aki jelenleg Sierra Leone-ban van, de a firom jelentéssel foglalkozik, talán együtt kellene vele is működni. Vannak más jelentések is, van jelentés a korrupcióról és a korrupció hatásáról az emberi jogokra, az Európai Unión belül. Meg kell nézni, hogy majd meg tudjuk-e valósítani, de vannak terveink a vallásszabadsággal kapcsolatos jelentésről is. Ön is elmondta, hogy hat évig, hat évre szól a mandátuma. Ugye a mi választásunk, az európai választások 2014-ben lesznek, úgyhogy még együtt tudunk majd működni addig is. Meg kell nézni, hogy milyen módozatai vannak az együttműködésnek. Hát nem tudom pontosan. Ön mit gondol az Európa Tanácsnak, a Parlamenti Bizottsága, valamint a mi albizottságunk munkája esetleg egy hozzáadott értéket jelentene, hogyha szorosabban együttműködnénk? Hogy gondolja önt, ön ezt? Ugye a nemzeti parlamenti tagok is tagjai az önök szervezetének. Akkor azzal kezdeném, hogy ami a volt jugoszláv Macedón köztársaságot illeti, helyi választások voltak, és a jelentés a romákra fog koncentrálni elsősorban, a szegregáció, az oktatás nevelés, de migráció is. A másik téma pedig az átmeneti igazságszolgáltatási helyzet, a Velencei Bizottság elfogadott szintén egy véleményt e témát illetően, csak úgy, mint az Ohridi, meg egy, Ohridi megállapodásban is van szó erről a témáról. Ami az Európa Tanácsot illeti, igen, ott vannak a nemzeti parlamenti képviselők, vannak, akik aktívabbak, mint mások, vannak, akik nagyon aktívak, és nagyon sok jelentést készítenek különböző tematikus témákban, és vannak prioritást élvező témák bizonyos országokban, vannak nagyon jó bizottságok, vannak nagyon jó jelentéstevők, és hogyha eljönnek Strasbourgba, akkor jöjjenek el, például, hogy nagyon jó jelentéstevőnk van az LGBT témában, médiák, szabadságban, és így tovább. Tehát ezek ország jelentéseket írnak, országjelentéstevők, és lehet, hogy az önök számára is hasznos lenne meghívni ezeket a jelentéstevőket, akik különböző témákon dolgoznak. Köszönöm. Nagykövet úr akart még valamit hozzátenni az elhangzottakhoz? Igen, elnök asszony, szeretném önöket informálni arról, hogy évente egyszer találkozik a két megválasztott testület, az Európa Tanács parlamenti bizottsága és az Európai Parlament. És a Jean-Paul Mignon és Martin Schulz decemberben találkoztak, és a két szervezet főtitkárai rendszeresen találkoznak, gyakoriak a kapcsolatok, a jelentéseiket kicserélik, a különféle dokumentumokat kicserélik egymás között. Vannak olyan jelentések, amelyeket mind a két szervezet intézmény előkészít, de ezt hasznos is lehet kölcsönösen mind a két intézmény számára. Köszönöm szépen! Elérkeztünk a, szülés, a, a hallgatóság a meghallgatás végére, és vannak olyan területek, amelyekben nem volt megegyező a véleményünk, megvannak az önök prioritásai, de erősíthetjük a kapcsolatainkat. Elméleti szempontból a az Európai Unió delegációjának is mindenképpen fontos lenne emberi jogi szempontból koncentrálni a témára, és mindenképpen remélem azt, hogy megint el fog jönni hozzánk jövőben is, akár eh, Strasbourgban, vagy akár Brüsszelben. Köszönöm szépen, Eh, rendszeresen járok Brüsszelbe is, úgyhogy nagyon nagy öröm lesz számomra, hogyha ismételten találkozhatok önnel, önökkel. A, találkoztam az EU delegáció vezetőjével, nemrégiben eh, a volt Jugoszláv Macedón köztársaság meglátogatása során, nagyon jók a külügyi szolgálat képviselőivel a kapcsolataink, és mindenképpen fontos ezt a kommunikációt a jövőben is fenntartani. Köszönöm szépen! So uh, let us continue now. Folytassuk akkor. Um, I hope the technique is uh, working. Yeah. So uh, we have now. You please uh, um, come down and. Kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. A nemzetközi um, humanitárius törvények Szíria témáját uh, tűztük napirendre. A büró bővített ülésén megállapodtunk abban, hogy ez fontos, de nagyon nehéz téma, mert egyrészt nagyon nehéz a helyzet Szíriában, másrészt azért, mert az EU útmutatók a nemzetközi humanitárius jogra vonatkozóan ugyan elfogadásra kerültek, de nem tudunk sokat róla. Mi ebben a bizottságban is úgy találtuk, igen, hálásak vagyunk, hogy a nem kormányzati szervek, az Amnesty International, az ír elnökséget konkrétan felkérte arra, hogy az EU tanács munkacsoportot a közjogra, a közjogi munkacsoportot a, a humanitárius törvények európai útmutatójával foglalkozzon az Európai Emberi Jogi Stratégia keretében. Ezt a 2011-es EU civil szervezetek fórumán is megtárgyalták. Nézzük tehát egyrészt, hogy induljunk el Szíriából, hogy mi történik ott, milyen fejlemények vannak, és hogy hogyan tudjuk mi ennek kapcsán rátérni arra, hogy hogyan tudjuk az Európai Uniós útmutatókat kezelni. A meghallgatást a Fejlesztési Szakbizottsággal együtt, Éva Zsölivel együtt folytatjuk le, és abban a helyzetben vagyunk, hogy öntől sokkal részletesebben, mélységeiben hallhatjuk majd meg, hogy mit is lehet tennünk. Voltak közös megbeszéléseink, együtt tartott ülések, de általában véve az Emberi Jogi Szakbizottságban mi mindenféle emberi joggal foglalkozunk, és igen erősen összpontosítunk a polgári és, és politikai, de a gazdasági, társadalmi és kulturális jogokra is. Egyfajta vegyes megközelítésünk van. Egy példát hadd mondjak. Tegnap például oroszországi helyzettel foglalkoztunk, ami gyakran van napi renden. Ebben a megbeszélésben arra figyeltünk, hogy a gazdasági válság hogyan hat az oroszországi szegényekre és a szegények között ki az, akit leginkább diszkriminálnak. Amennyire csak lehet, igyekszünk sok mindennel foglalkozni, de rengeteg súlyos polgári jogsértésekre is sor kerül. Még ezzel is foglalkoznunk kellett. Köszönöm, hogy elmondta, és talán ön is kíván bevezetőként mondani valamit. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömömre szolgál, hogy társ elnöke vagyok ezen közös két szakbizottság által megszervezett meghallgatásnak, még ha nagyon drámai is a téma. A helyzet Szíriában borzasztó. Két hosszú év óta csak azt állapítjuk meg, hogy tehetetlenek vagyunk a szíriai tragédia esetében. Több mint 60 ezer halálos áldozatot követelt az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint. Nap mint nap egyre nehezebb kilábalni a válságból. Ha lehet, megpróbáljuk a szolidaritásunkat a szíriai nép felé közvetíteni a humanitárius segítségen keresztül. De ha nagy lelkű is, ha nagyon hatékony is ez a humanitárius segítségnyújtás, egyedül képtelen azt a humanitárius válságot feloldani, amely Szíriában és a határvidékeken is egyre súlyosabbá válik, anélkül, hogy nem látjuk sehol a válságból kivezető utat, ezt keserűen mondjuk el, Kristalina Georgieva asszony is a Deve Bizottságban hétfőn elmondta nekünk a humanitárius fő, biztosunk pedig a legalapvetőbb jogok sérelméről van szó. 15 humanitárius munkás vesztette életét Szíriában, a mentőautók, a konvojok gyakran, nap mint nap fegyveres támadásoknak vannak kitéve, szinte bombatámadások egyik kedvelt célpontjai is lettek a lakosság, a szíriai lakosság számára egyre nehezebb eljuttatni, főleg északon a segítségnyújtást. A hatékony humanitárius segítséget nem csak a megfelelő finanszírozással lehet meghatározni, nagyon aggaszt engem az, hogy a költségvetési ö, ö, hátterünket, alapjainkat megcsorbították, felére csökkentették az MFF legutóbbi tárgyalási fejleményekben a tanácson belül. Ezzel garantáljuk a nemzetközi ö, ö, jogi normák mindenki számára érvényes megvalósítását is. Az Európai Unió ö, jogainak hordozóiként, zászlóvivőiként a humanitárius ö, pártatlan, független emberi jogok megvédése mellett állunk ki, ezt a nemzetközi közjog is meghatározza, az EU számára is fontos, és az európai alapok cél országai számára is fontos, olyan politikai és biztonsági feltételek mellett, amelyek igen komplexek, ez így van Szíriában is. Egyébként ezen, ala, ezen elveket olyan referencia dokumentumban is nevesítünk, amelyet a tanács és a tagállamok, az Európai Parlament, valamint az Európai Bizottság is 2007-ben aláírtak. Georgiáva biztos asszony biztosított minket arról, hogy a humanitárius segítségnyújtásra megfelelő módon és teljes semlegesség mellett kerül sor a szíriai konfliktusban semmilyen pártosságra nem hajlik az európai segítségnyújtó elkerülhetetlenül ahhoz vezethet a helyzet, hogy a humanitárius segítségnyújtó képességek nem tudnak majd a szíriaiaknak egy idő után segítséget nyújtani a legrászorulóbbnak, akár a szíriai kormánypárti milíciák, akár a lázadó párt részéről lenne ez. Az első meghívottunk Jean-Louis de Brouwer, aki a DG Eco humanitárius civil védelmi operációiért, azaz fellépéseiért, bevetéseiért szól, felel. Azonnal meg is adom de Brouwer úrnak a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon megkönnyítette a ma reggeli feladatomat, ugyanis ugye Georgieva asszony, a főnöknőm hétfői szerepléséről szólt, és elmondta, hogy mik is a főbb aggodalmaink a mindennapi munkánkban, hogyan is tudunk megfelelni a kihívásoknak. A jelenleg a ö, leg ö, rosszabb emberjogi ö, krízis válságnak vagyunk tanai, szíri, tanúi Szíriában. Ö, folyamatosan megsértik az emberi jogokat. Két évvel ezelőtt tüntetéssel kezdődött a, ez az egész folyamat. Két millió embernek el kellett hagynia a lakhelyét. Körülbelül 9 millió ember hagyta el az országot menekültként, és a perspektívák vagy az előrelátások szerint úgy tűnik arra lehet gondolni, hogy egyfajta végítéletszerű helyzet alakulhat ki még a jövőben. A referencia dokumentumokkal kapcsolatosan ugye beszélni kell a, a nemrég kiadott jelentéséről a Nemzetközi Bizottságnak, februárban adták ki ezt a jelentést, valószínűleg a tartalmára még vissza fogunk térni. Ez a jelentés kiemeli a, azt, hogy a, há, hogy a háborús bűncselekmények ember ellen, elkö, emberiség ellen elkövetett bűncselekményeknek tekintendők, és a folyamatos sok sértéseket, sérelmeket követik el a milícia képviselői. A, ennek a vizsgálatnak a Nemzetközi Bizottsága ajánlásokat tesz annak érdekében, hogy sürgősen intézkedéseket tegyenek a Nemzetközi Büntetőbíróságra vonatkoztatva, de itt a pon- probléma pontosan, hogy nem tudnak közösen hangon fellépni a nemzetközi intézmények, és nagyon fontos kulcskérdések, e, egyszerű kérdésekkel nem foglalkoznak a humanitárius területeken. Számos esetben elmondták a nemzetközi szervezetek, hogy tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, a különböző létező dokumentumokat megfelelő módon kell végrehajtani. Úgy gondoljuk, hogy az ENSZ biztonsági tanácsát, ha blokkolják, akkor semmiféle konklúzió nem lesz humanitárius szempontból, és továbbra is egy humanitárius pokol lesz Szíriában. Ami a bürokratikus akadályokat illeti, elnök asszony, valamint az intenzív erőszak lehetetlené teszik a humanitárius munkások számára a munkát, és egyre több eh, humanitárius munkásra lenne szükség a, a statisztikák szerint. Látjuk azt, hogy a humanitárius segély, segélyeket csak fokozatosan lehet eh, eljuttatni. Minden eh, területen minden csatornát meg kell ragadni annak érdekében, hogy a humanitárius segélyek eljuthassanak az országba, és jelenleg ez nem működik hatékonyan. Vagy a felkelő erők, vagy a kormány nem ugye jelentenek koherens struktúrát, és arra is szükség van, hogy minden esetben beleegyezésüket adják a szomszédos országok is, és kimondják azt, hogy nem fogják Szíria szuverenitását megsérteni. Egy külön figyelmet szenteltek az észak-szíriai helyzetnek. A helyzet nagyon rossz, de nem annyira rossz, vagy rosszabb, mint az ország más többi részén. Észak-Szíriában sürgős támogatásra, segítségre van szükség, életmentő tevékenységekre van szükség. Az ott élő lakosság a török határ mentén gyülekezik, és és a hozzáférés problémát jelent. Nem átlátható a helyzet. Az egyik legfőbb eredmény, fejlemény utóbb az volt, hogy az ENSZ konfoljaival együtt tudtunk működni, közösen elértünk bizonyos területeket az északi térségben nagyon szimbolikusak ezek az eredmények, de nagyon korlátozottak, és, és nem tudjuk megvalósítani mindazt, amit szeretnénk humanitárius szinten. Achieve. Széles körben nem tudunk fellépni. Azt is el kell mondanom, hogy a, a tárgyalások, a kontaktusok, egyre inkább fontossá válnak, sürgősek, sürgősen kell segíteni, ami az életmentő segítséget illeti. A, az emberek számára elképzelhető, tehát, hogy ez egy fontos prioritás. Ugye a nők ellen egyre több erőszakot követnek el. A legutóbbi jelentések szerint az ICHR szerint, tehát a mm, Emberjogi Bíróság szerint egyre több nőt ellen követnek el erőszakot, és Ismételhetem most itt a bevezetőm végében, hogy mennyire fontos a de facto büntetése, megbüntetése azoknak, akik jogsérelmeket követnek el. A büntethetetlenség csak növelni fogja a problémákat, és egyre több lesz a probléma. Éppen ezért konszenzusra van szükség, a humanitárius jog, támogatás, segítség, segélyek terén, mert csak így lehet se- csökkenteni, enyhíteni a szír lakosság szenvedésén, hatékony, sokkal hatékonyabban kell fellépnünk, mint most, meg kell felelni a szükségleteknek, válaszolni kell a problémákra, és jobban jelen kell lenni a helyszínen ezekben a súlyos körülmények között. Köszönöm szépen De Brauer úrnak. Mielőtt Lang nagykövet úrnak adom meg a szót Svájcból, szeretnék köszönetet mondani Svájcnak a Svájc kezdeményezéséért, a svájci kezdeményezésért, ugyanis a biztonsági tanács foglalkozik a szíriai helyzettel, és jövő héten lesz egy delegáció, amely elmegy a helyszínre, és a szíriai emberjogi tanácssal tárgyalni fog. Sajnos az Európai Unióban nem közös a vélemény minden tagállamban a helyzetet illetően, az önök kezdeményezése egy nagyon jó kezdeményezés, és Svédország is támogatja már a kezdeményezést, mert ez a kezdeményezés nem igazán felelt meg Svédország véleményének a büntethetetlenséggel kapcsolatban. Most pedig nem csak a svájci, hanem a nemzetközi ICRC, tehát Kereszt, Nemzetközi Vöröskereszt különböző tevékenységéről fog szólni az előadó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt szakbizottság, először is szívből köszönöm kedves szavait és Svájcra való utalását. Valóban a Ha szírhelyzet, lehetséges ICC-hez való átutalásról van szó. Elnök asszony. Committees, ladies and gentlemen. It is, of course... Természetesen nagy öröm és privilégium számomra az, hogy részt vehetek ezen a közös meghallgatáson az önök szakbizottságában, és a svájci kormány nevében hálámat szeretném kifejezni a meghívásért mint ön is említett elnök asszony, arról a közös kezdeményezésről szeretnék beszélni, amelyet a nemzetközi humanitárius jogról a Svájccal közösen egy évvel ezelőtti projektben indítottunk. Ez a 33. nemzetközi konferencia után indult el a témában. Igen, súlyos humanitárius válság van Szíriában. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy a, a svájci ICRC kezdeményezést nem konkrét konfliktusokkal kapcsolatban kell sem Szíriában, sem más területe kapcsolatban értelmezni. Minden olyan konfliktus, ahol szisztematikusan megsértették az emberi jogokat, vagy ilyen jelentős próbálkozásra került sor. A Svájc fellép. A szír kontextusban a háborús bűnök megbüntetése és országom kezdeményezése oda vezetett, hogy mintegy 60 állam írta alá azt a levelet, amelyet január 14-én az ENSZ biztonsági tanácsának küldtünk az emberiség elleni bűncselekmények kereszthez való utalása érdekében, és a Nemzetközi Bíróságra való utalása érdekében. Megelégedéssel vettük tudomásul, hogy az Európai Unió Miniszterek Tanácsa az ENSZ biztonsági tanácsához egy fellebezésében sürgette a szír való foglalkoz, foglalkozást, és utalt a svájci kezdeményezés alapján beküldött levére is. Hölgyeim és uraim, múlt vasárnap, február 17-én a Vöröskeres Nemzetközi Bizottsága, amelyet 1863-ban öt svájci Genfi állampolgár alapított, 150 éves évfordulóját ünnepelte öt napja, és egy év múlva a nemzetközi közösség a Genfi Egyezmény az 1864-es első modern nemzetközi humanitárius jogra vonatkozó egyezmény 150. évfordulóját. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos vívmánya a civilizációnak, hiszen a fegyveres konfliktus visszatérő jelensége az emberi létnek, ezért prevencióra van szükség ahhoz, hogy elkerüljük a szükségtelen emberi fájdalmakat, szenvedéseket, és ne csúszanak át, ne csúszson át a helyzet soha barbarizmusba. Éppen ezért az első feladatunk a a prevenció, a, az erőszak megkerül, elkerülése, megelőzése. Másodszorban pedig, ahol mégis sor kerül, akkor intézkedésekkel azt megszüntetni, harmadik pedig figyelembe és, bocsánat, felelősségre vonni az erőszakot elközető személyeket. Igen, jelentős előrelépés tapasztalható a közelmúltban az első területben, akkor a, ami a második területet illeti, tehát a, az erőszak megszüntetése, amikor már az kitörtett, nos, e területen munkánk még nem kielégítő, még 150 évvel a nemzetközi humanitárius jog ratifikációt követésén sem. A fegyveres konfliktus volt mindig az IHL, tehát a, a nemzetközi humanitárius jog nagy kihívása. A jelenlegi konfliktusok riasztóak az IHL-t és a nemzetközi jogot, tehát naponta sértik meg az áll, különböző államok és nem államok és nem állami fegyveres csapatok. Éppen ezért rendkívüli mértékben károsítják mind a normát, mind pedig a civil lakosság életét. Ezek a fejlemények súlyos aggodalomra adnak okot két oknál fogva is. Egyrészt az erőszakos cselekedetek áldozatai miatt, ezt ugye mondani sem kell, a második pedig, amit szintén látni kell, az IHS számára, mint olyan számára is. Egyetlen egy törvény sem őrizheti meg hitelességét és elfogadottságát, hogyha súlyosan, gyakran megsértik azt, és erre nem lehet megfelelően reagálni. A legtöbb humanitárius probléma nem is létezne, hogyha az IHL-t teljes mértékben tiszteletben tartanák az érintett felek. Más szóval a probléma nem a, a hiányosság, nem az, hogy hiányoznának a keretek, hanem ezek figyelmen kívül hagyása. És nem új szabályokra van szükség, hanem hatékony intézkedésekre, amelyekkel biztosítani lehet a hatályos törvények jobb betartását. A, nyom, a megfelelés nyomon követése érdekében az érintett felek a Genfi egyezmény és az egyes jegyzőkönyv nagyon kevés, ezt hangsúlyozom, kevés mechanizmust is biztosít ezek a mechanizmusok azonban oly módon konfiguráltak, hogy rendkívül nehezen tudják céljukat betölteni, feladatukat legalábbis mai nap. Először is nem felelnek meg a jelenlegi valóságnak, mivel nem a nem nemzetközi fegyveres konfliktusokra tervezték, hanem az a MAEX, amit itt használunk, azt jelenti, ami a mai fegyveres konfliktusok döntös, döntő többsége, tehát a nemzetközi konfliktusok. Az, ezeket az eszközöket nem ennek megoldására tervezték. A másik pedig az érintett felek egyetértését ne, e, nem e, tudja elérni, fegyveres konfliktusnál, különböző oknáknál fogva ez szinte mindig lehetetlenség is. Éppen ezért ezek az eszközök, önna, mechanizmusok önállóak, azaz nem gyökereznek rendszerben, amire valamilyen formában reagálnának, amire felé beszámolnának. Éppen ezért ezek az eszközök már nem is használatosak. De van egy további nehézség is a Genfi egyezmény megfelelési rendszerének az az univerzális fórum, amelyben az államok az IHL-t megtárgyalják, a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold nemzetközi konferenciája. A nemzetközi konferencia természetesen rendkívül fontos esemény a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold és a humanitárius ügy szempontjából általában. A probléma az az, hogy csak négy évente egyszer kerül megrendezésre, és nagyon sok olyan ügy van, amelyeket az államoknak meg kellene sokkal rövidebb intervallumokban is tárgyalnia, a végrehajtás megfelelés kapcsán is. A jelenlegi helyzet nyilvánvalóan problematikus. Egy lefelé irányuló spirálhoz vezethet, a, a figyelmen kívülhagyás még több figyelmen kívülhagyást jelent, amely előbb-utóbb ezt az igen fontos jog, jogi korpuszt aláássa. Mit lehet tenni? Nincs könnyű kiüt, könnyű kiüt ebből a jelenlegi helyzetből az államok, akkor sem tudnak tenni, még ha akaratuk lenne rá, hogy lépjenek. Egyszerűen nincsenek meg a megfelelő eszközök. A megfelelési vákum oda vezetett, hogy a nemzetközi intézmények amelyek egyéb intézményekre épülnek, egyre inkább az IHR-re, a Nemzetközi Humanitárius Rogra figyelnek, ami önmagában pozitívum. De alapvetően benne van a probléma lehetősége is, hogy a fő érintett felek e, hogyan fogadják el a nemzetközi humanitárius jogot. A 2011-es decemberi Vöröskereszt konferencián hangsúlyoztuk, hogy szükségesen olyan megfelelési mechanizmusokra, amelyek érvényesíthetők, és meg kell határozni az IHL-re vonatkozó e, e, megerősített párbeszédet az államok között. Az erre vonatkozó előterjesztéseket a 2015-ös második konferenciára ki kell dolgozni. A Svájc és a, a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottság különböző lehetőségeket keres, amelyben meg lehet vitatni az IHL fejlesztését. Világos a missziója alapján is a nemzetközi humanitárius jog univerzális. Az államok elsősorban azért felelnek, hogy e, az IHL-te jogot tehát betartsák. A megfelelés mindannyiunk érdeke, és a folyamat, amelyet elindítottunk, éppen ezért nyitott, átlátható és befogadó kell, hogy legyen, azért, hogy minden állam elkötelezhesse magát iránta. Ez megfelel az átláthatóság és befogadás szellemének, és ennek értelmében szerveztük meg tavaly júliusban az első megbeszélést Genfben. Terveink szerint hasonló megbeszéléseket évente fogunk rendezni, mostantól 2015-ig bárki is elemzi azt, hogy milyen oka van annak, hogy a nem felelés, az IHL-nek való meg, nem megfelelés széles körben elterjedt, arra következtethetünk, hogy a következő szempontokkal mindenképp foglalkozni kell. Egy. Az államok eh, felelnek elsősorban az IHL még végrehajtásáért, átültetéséért, és ezt éppen ezért a megfelelést egyre inkább a vita középpontjába kezd tenni egy univerzális fórumon. Erre van szükség. Mivel a jelenlegi megfelelési mechanizmusok már nem, vagy nem tudják céljukat betölteni, éppen ezért meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet erősíteni, kiegészíteni, vagy adott esetben meg kell fontolni, hogy valami újnak a a megteremtésére nincs szükség. A jelenlegi megfelelési, megfelelési monitor rendszer világossá teszi, hogy hiányzik, nincs koherens rendszer, amelynek olyan elemei lennének, amelyek egymással kapcsolatban vannak, és azt is, hogy, egy, hogy ezzel még nem lehet reagálni megfelelő rugalmassággal a felmerülő kihívásokra. Tény, hölgyeim és uraim, hogy 150 évet követően az IHL még mindig nem rendelkezik olyan eszközökkel, hatékony eszközökkel, amelyek azt bizonyít, azt garantálnák, hogy az államok a békeidős kötelezettségeiknek megfelelnek, nem is szólva a háborús időben való követelményekről, és ezzel már igen rossz előérzetetünk lehet a feladatunkkal kapcsolatban. Nem lehet ezeket a problémákat sajnos gyorsan megoldani. Épp ellenkezőleg egy igen bonyolult folyamat elején tartunk, amely éveket vesz adott esetben időbe, mire er- végre valamilyen eredménye lehet. Az eredmény érdekében a probléma dimenzióját, a nem megfelelés problémájának dimenzióját tudatosítani kell az érintett tagállamokban. A tudatosítás az első lépése folyamatban, nélkülözhetetlen előfeltétele annak a pozitív dinamikának, amelyhez a megoldások vázolásához szükségesek. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Nagyon érdekes volt eh, hallgatni, hogy eh, a nemzetközi humanitáriusoknak való megfelelés abszolút hiányos. Most megadom a szót a külügyi szolgálatnak. Amikor megnéztem azt, hogy milyen gyakran tárgyalunk EU útmutatókkal a különböző emberi jogi kérdésekben, nos, meg kell, hogy mondjam, ez az első alkalom, hogy az önök albizottságával először ezt tesszük, de a Druán belül a nemzetközi humanitárius jogot gyakran vizsgáljuk. Szeretném, hogyha a külügyi szolgálatos Szván úr talán arról is beszélne, hogy ezek az útmutatók, ezeket az útmutatókat hogyan lehet megvalósítani. Mert határozottan kimondják az útmutatók, amelyek 2009-ben fogadtak el, hogy az Európai Uniónak kötelessége az IHL megfelelést látható és következetes módon e, erősítenie, és olyan olyan operatív eszközöket biztosítani, amely ezt segíti. Mi parlamentként természetesen meg kell, hogy kérdezzük azt is, hogy ez a kötelezettségvállalás a gyakorlatban hogyan érvényesül. Szvan úr, megadom önnek a szót. Thank you very much. Um, well, indeed. Köszönöm szépen. de Brauer úr nagyon részletesen beszélt a humanitárius és emberjogi katasztrófáról Szíriában. Az Európai Unió szint, szintén aggasztja ez a helyzet. Ha az önkérdését veszem, elnök asszony, nevezetesen, hogy az az EU útmutatói, az nemzetközi humanitárius jog gokat hogyan is hajtják végre. Ezzel kapcsolatosan utalnék arra is, amit Lang nagykövet úr mondott, hogy hatékony intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló normákat, jogszabályokat alkalmazzák, hajtsák végre. Az EU szempontjából is teljesen nyilvánvaló, hogy a nemzetközi humanitárius jogot folyamatosan megsértik. Számos kezdeményezést hallottunk már Svájcból is, a Nemzetközi Vörös Kereszt részéről is a humanitárius jog terén. Ez az egyik legnagyobb kihívás mellesleg a nemzetközi humanitárius jog számára. Meg kell mindenképpen próbálni azt, hogy a büntethetetlenséget ne alkalmazzák, hogy minden alkalommal tartsák tiszteletben az emberi jogokat, és egy állandó mechanizmus kell létrehozni, hogy ezáltal feleljenek meg a nemzetközi humanitárius jog követelményeinek. Persze, ez valamennyi időt is szükségeltet számos területen lehetne együtt működni. Elsősorban három, dologra szeretné, három dologról szeretnék szólni, de mielőtt ezt megtenném, a, ki szeretném emelni, hogy a nemzetközi humanitárius jog területén a külügyi szolgálat mandátuma és hatásköre igenis korlátozott. Nem az Európai Unió, mint olyan, hanem a tagállamok részesei a Genfi Egyezménynek, és a fő szereplői a nemzetközi humanitárius jognak. Az utóbbi években koordinálni kellett, és katalogizálni kellett mindazt, ami az iránymutatókkal kapcsolatos, az elvekkel kapcsolatos, területen megvalósult, a stratégiai keretet is elfogadtuk már a múlt évben az emberi jogokról. Az, az EU misszió vezetői, különböző missziók és intézmények vezetői kötelesek jelenteni minden emberi jogsértést, és az EU szintén elkötelezett amellett, hogy a rendelkezésre álló összes eszközzel fellépjen, és megfeleljen a követelményeknek, foglalkozzon a jogsérelmekkel, az erőszakos fellépéssel, nagyon sok a, az irány útmutató ezzel kapcsolatosan 2005-ben fogadtuk el az első útmutatókat, aztán 2009-ben felülvizsgáltuk őket. Az EU folyamatosan támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenységét is. Tehát ezek a, a főbb tevékenységek, amelyekről szeretnék most szólni először is. Vannak olyan ö, területek, amely, amelyekről a Nemzetközi Vörös Kereszt konferenciára már mm, beszélt, foglalkozott vele 2011-ben, nevezetesen, ugye, hogy, ahogy említettem, voltak, vannak olyanok, akik még nem ratifikálták az egyezményt, aztán van a, vannak a folyamatos eltűnések, Finland and Finország és Lengyelország ratifikálták az ottavai egyezményt a ö, fegyver, fegyver ö, témában, tehát tovább ö, kell menni ezen az úton, ratifikálni kell a különböző létező egyezményeket, és vége kell hajtani a nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos rendelkezéseket. Folytatni kell a kampányokat, a római alapokmányhoz való csatlakozás érdekében, és el kell kötelezni mm, mindenkinek magát a nemzetközi humanitárius jog mellett. Ugye hallottuk, hogy a Nemzetközi Kereszt 150. évfordulóját eh, ünnepelte eh, öt nappal ezelőtt megalakításának. A 2011-es eh, konferenciával kapcsolatosan sokkal nagyobb hatékonyságra lett volna szükség, számos ajánlás született, amelyeket hatékony módon kellene végrehajtani, ka- újabb kampányokra van szükség, és azokat az országokat, amelyek nem ratifikálták még a Genfi egyezményt, rá kell venni erre. A harmadik terület pedig, most már ki, ki is futok az időből, hogy a nemzetközi humanitárius jog nagyon fontos terület az EU számára a különböző tárgyalásai során, és abban az esetben, amikor fegyveres erőszak által megsértik az emberi jogokat, például ugye az fegyverek átadása, szállítása során ezeket a tevékenységeket be kell tiltani, és e, megfelelő módon kell a nemzetközi humanitárius jog különböző rendelkezéseit végrehajtani. Köszönöm. Directly, because as it says, with a specific situation to Syria. Igen, köszönjük szépen. A tanács munkacsoportja, a Nemzetközi Közjogi Munkacsoport monitoringolja, e felügyeli -e a helyzetet? Én tárgyaltam a szírai, szíriai kérdésről önökkel, és van-e nyomon követése ennek a, az eszmecserének, amit az esettel kapcsolatban lefolytattunk? Válasz. Nos, röviden nem vagyok benne biztos, hogy mi a válasz de ha jól értettem magát a felhatalmazását a ö, munkacsoportnak, a COJUR, azaz Nemzetközi Közjogi Munkacsoportnak, hát ott a földrajzi ö, munkacsoport ö, ö, témakörébe terül, kerülne ez. Én nem vagyok szakértő, de a szakértőim azt írták ide, hogy Igenis, a helyzetek nyomon követése a, a, a feladatuk, amennyiben a nemzetközi humanitárius jog kérdéséről van szó. David Nicholson, David Nichols az Amnesty International-től. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megszervezte ezt a meghallgatást a nemzetközi humanitárius jog helyzetéről, így lehet eh, a végrehajtásról vagy annak hiánya, hiányáról, az iránymutatások végrehajtásának hiányáról a helyzetet Szíriában ismertetni önökkel. Mint önök is joggal mondták, és a külügyi eh, szolgálat képviselő is elmondta, hogy az, az Amnesty International és más NGO-k és az elmúlt néhány évben tapasztaltuk, hogy ezen nemzetközi humanitárius jogra vonatkozó iránymutatások eh, milyen módon nem voltak vé- teljes mértékben végrehajtva, világosak, pedig nagyon eh, eh, velősek ezen iránymutatások, de sajnos kevesen tudnak róla, és az EU intézményekben sem hát kifelé sugározva még kevésbé, és hát az NGO-k sem igazán tudnak erről, és a végrehajtásról nagyon kevés visszajelzésünk van. A kulcsfontosságú témája 2011-ben az EU NGO fórumon, és ez volt. A célunk az, hogy amennyire lehet részletekbe menőbben vizsgáljuk meg, hogy ezen IHL iránymutatásokat hogyan hagyják végre, és az EU intézmények, amelyek felelnek a végrehajtásért, hogyan lehetnek hatékonyabbak, és néhány végrehajtási tanácssal is, ajánlással is élnénk. Az NGO fórumon számos témában világosá vált a helyzet először is. Nem csak, hogy az iránymutatásokat nem jól hajtják végre, de sokszor a politikai hatá- szándék sem húzódik meg a végrehajtás mögött. Az, hogy kifelelős a végrehajtásért, az sem világos. Az EU szereplőket is be kellene az IHL végrehajtásában bevonni. Hát minél kevésbé felelnek ezért, annál kevésbé ö, akarják végrehajtani a feladatot az érintettek. Aztán a nyelvezete az EU határozatokban nem volt következetes. Ez is megállapítást nyert. Szegényes volt a nyelvezet, és nem is volt pontos a megfogalmazás a tekintetben, hogy milyen szakértői, jogi szakértői háttérre lenne szükség a megfogalmazásban, az irányelvek megfogalmazásában, de a következetesség a földrajzi lefedettség tekintetében sincs meg, legalábbis gyenge a konfliktus, fegyveres, háborús területekre vonatkozik. E, megint csak a tagállamok részéről a politikai szándék hiányzik meg. Végül pedig Végül pedig, ami az emberi jogi iránymutatásokat illeti, azt is el kell mondanom, hogy az emberi jogi országstratégiákban sem olvashatunk utalást, és általában az EU-s instrumentumokból is hiányzik az utalás az IHL normákra. Ez 2011-es fórum meghatározás és megalapítás volt, amit most elmondtam. Öt külön kérdéskörről beszélnék először. Először is a teljes intézményi probléma a teljes összevisszasága a struktúrának, és hogy a felelősségi körök nem tiszták, azonnal világosá vált, tehát felelősségi körök megállapítására szükség van az IHL végrehajtása során. Hát ez az első megállapítás. Másrészt, az önök szükséges kiállnia minden esetben, amikor a nemzetközi humanitárius jogot sértik bárhol a világban, és a politikai párbeszéd napirendjére is tűzni kell ezen, ki kell tűzni ezen témákat a nemzetközi fórumokon legalábbis. Harmadik megállapításunk. A nemzetközi humanitárius iránymutatásokat specifikus esetekben is világosan fogalmazva kell felhasználni a büntetlenség elleni küzdelem terén. Ez hiányzik az EU nyilatkozatokból. Nem utalnak az EU nyilatkozatok erre, különösen a konfliktusok utáni helyzetekben. Negyedik megállapítás, kettős mérce van. Az IHL sértések esetében sokkal következetesebbnek kell lennünk nemzetközi téren, végül pedig biztosítani szükséges azt is, hogy az EU um, fegyver importjában is következetesebb, amikor az IHL rendelkezéseket uh, megfogalmazza, és a tárgyalások a nemzetközi fegyveres um, um, uh, szerződések és, és határozatok szintjén. A külügyi szolgálat képviselője is elmondta, hogy most már az EU stratégiái keretébe múlt júliusban elfogadott, júniusban elfogadott keret stratégiájába bekerült az utalás, a nemzetközi humanitárius jogokra való utalás, Továbbá világos cselekvési tervet sikerült kidolgozni a közjogi, nemzetközi közjog területén is. Ez fontos a parlamenti képviselők számára, hogy érdemben is, tartalomszerűen is a kodzsúr területén milyen végrehajtással lehet elősegíteni e, e kérdést. Aztán az iránymutatásokat integrálni kell olyan területekre is, mint amit mondtam, az INP stratégiák, nemzeti végrehajtási stratégiák, és ezt egyszerre kell minden egyes EU érdekeltel végrehajtani, mindazokkal, akik a um, külügyi szolgálatban, a tanács munkacsoportjában és más fórumokon is etéren tevékenykednek. Tehát vannak még azért bizony óriási kérdőjelek az irányelvek végrehajtásának terén. Először is, milyen kérdőjelekkel kell megküzdenünk? Válaszok. Ami a szíriai kérdést illeti, természetes tény az, hogy az országok humanitárius jogi kérdéskörét nem járják körül a tanácsban az ország helyzetről az IHL keretében. Nem beszélnek pedig erről, a földrajzi munkacsoportban és a tanácsban beszélni kellene. És az emberek nem rendelkeznek releváns szakértelemmel, sem pedig jogi részletekbe menő háttérrel ahhoz, hogy ezt megtegyék hogyha a földrajzi munkacsoportokban nem beszélik meg, akkor legalább a Kogyúr nemzetközi közjogi munkacsoportban meg kéne ezt tárgyalni a tanácsban. Pedig számos egymást követő Kodzsur elnök elmondta, hogy nem tartozik a hatáskörükbe, hogy ezzel foglalkozzanak. Tehát valahol a vita a tanácson belül nem is ö, kerül megrendezésbe, és ez bizony nagyon sajnálatos. Ezen mindenképpen ö, változtatni kellene, és az NGO-k is azt várják, hogy a parlament támogassa őket ebben. Másrészt a kérdőjelekről. Az EU hat- határozatai, nyilatkozatai még nem következetesek a nemzetközi humanitárius jog területén, az egyes országok helyzete is, magának a nyelvezetnek a használata sem megfelelő, van amikor pontos, van amikor pedig ködös. Aztán nagy kérdés az is, hogy hogyan lehet a nyelvezeten javítani, amikor a nyilatkozatok a tanács következtetéseiben megszületnek. Persze a tanács következtetéseket a jogi szakértők is átolvassák, de nem mindig és nem mindig a megfelelő ö, szakértői ö, ismeretekkel ö, születnek meg ezen nyilatkozatok. Végül pedig itt általános kérdést tennénk föl, hogyan lehet a szakértelmet az EU belül a nemzetközi humanitárius jogi szakértelmet fokozni. Létezik a cselekvési terv, és az kimondja, hogy az IHL iránymutatásokat sokkal jobban be kellene a demársba, a diplomáciai e, egyeztetések terén be kellene vonni. De hát a szakértelem megint csak szükséges, a delegációk, a terepen dolgozók visszacsatolásával kellene ezt gazdagítani, hiszen ők ismerik a terep helyzetét, azt, hogy hogyan lehet eljárni. Hogyan jutunk jobb szakértőkhöz, megfelelőben képzett szakértőkhöz, képzés tehát megint csak felmerül, mint fontos igény, és itt is várjuk a parlament támogatását abban, hogy a jövőben ilyen jellegű kérdésekre is ö, rákérdezzen. További szíriai kérdésekre is nagyon szívesen kitérnék, ha lehetőséget, időt biztosít számomra. Igen, nagyszerű. Akkor most térjünk át a szíriai helyzetre. Mint már utalt rá, kollégám és kollégáim is utaltak rá, világos bizonyítékok vannak arra, hogy az emberiség ellen és a humanitárius jog ellen is sérelmek történnek Szíriában. A bizottság is elmondta, és az NGO-k is, mint az enyém, és a Human Rights Watch is rámutatott arra, e tényre a szíriai kormány sérti, de bizony a jogokat, a háborús bűnöket az ellenzéki erők is folyamatosan elkövetik. Kik felelnek mindezért? az EU tagállamok a biztonsági tanácson belül megpróbálja az ENSZ biztonsági tanácsát arra ösztönözni, hogy az ICC elé vigye ezen kérdést, de az Európai Unió mint olyan, egyenlőre Eh, az ICC elé úgymond nem vonhat egy kérdést, vagy nem eh, járulhat elé, hanem itt az egyes tagállamok fellépésétől függnek a dolgok. Jövő hónap biztonsági tanács, ENSZ biztonsági tanácsának napirendjén prioritást képez a kérdés. Világosan kell fogalmazni az elszámoltathatóság tekintetében, és van még mit tenni a téren. Ezen túlmenően két másik aspektust is szeretnék az EU részéről kiemelni, hogy hogyan lehetne megválaszolni EU szintjén szintjén a válságra. Jelenleg még mindig egy embargó van Szíriával kapcsolatban. A tanács bizonyos tagállam ö, ö, olyan igény ellenére is ö, még mindig fenntartott ö, em, embargó, hogy egyes tagállamok azt kérik, hogy ezt az embargót ö, ö, szüntessék meg, technikai segítségnyújtásra van szükség, és az úgynevezett due diligence-re pontosan azért, hogy ö, szigorúan kockázat becslést követően állapítsa meg az EU, hogy milyen humanitárius jogsértésekre kerül sor, így az ellenzék részéről. És végül pedig vannak, van itt még egy másik válság, ez pedig a menekült válság, 650 ezer menekült hagyta el az országot, és két millióan pedig országon belül átköltöztetett emberek, akiknek menekülniük kell az országon belül, és bizony igencsak rész, részben sikerült csak megválaszolni erre a komoly nehézségre, úgymond nincs megfelelő segítségnyújtás a határországok számára sem, hogy hogyan lehet az ilyen menekülteket megfelelő módon fogadni, de hát a belső nemzeti házon belüli problémák is gátolják a szomszédos országokat ebben a fellépésben. Köszönöm, David. Gören úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy igencsak rosszul érzem magam, amikor ezeket a kérdéseket kezeljük. Miért? A konfliktusok tipológiája, amelyekről most tárgyalunk, ezen tipológia részben eh, magyarázatot is ad arra, hogy miért vagyunk ilyen tehetetlenek. A 90-es években és a Nyugat-Balkánon ugyanez volt a helyzet. A nemzetközi jog nem tette lehetővé, hogy külső beavatkozás történjen. Bernard Kouchnerre emlékezzünk csak, az akkori francia ö, ö, miniszterre, aki igenis a beavatkozás, humanitárius beavatkozás jogára appellált, és mindig ugyanazokba a korlátokba ütközött. Aztán próbálkozás történt még a későbbiekben is, néhány ö, sérthetetlen, ö, fedhetetlen személy részéről. Szomagugár is ilyen volt, aki egy anyagot készített, Responsibility to Protect uh, a védelem felelőssége címmel. Ugyanezt az elemzést uh, uh, állította össze a Responsibility Protect dokumentum is. Ugyanilyen tehetetlenséget állapított meg az az az anyag is, és illusztrálta azzal, hogy mennyire vagy képtelenek vagyunk a szíriai helyzetben fellépni, de utaljunk például a Responsibility to Protect következtetéseire kívülről hogyan lehet beavatkozni? Be lehet, és ez ENSZ ajánlás volt, hogyha releváns a probléma, már pedig most egy beavatkozás releváns lenne. Ha pedig az arányosság elvét betartják, ez is egy ilyen kitétel, harmadsorban pedig, amennyiben a beavatkozás több problémát old meg, mint amennyit létrehoz. Ez azt jelenteni, hogy még akkor is, hogyha az a Responsibility to Protect ajánlásait elfogadták, vagy javaslatait elfogadták volna, még mindig akkor is a konfliktussal kapcsolatban Szíriában képtelenek lennénk feloldani ezt a konfliktust. Biztos, hogy nem tudnánk megoldani a problémák mindegyikét. Egyes problémákat lehet, hogy sikerülne még megoldanunk, de nem mindegyiket. Elítéltük mindez, de hát a megoldásokat máskor kell keresnénk. Én nem szeretném, hogy egy olyan aktivizmusba kezdjünk, amelynek végén valahol a problémát megkerülő 36 különböző újabb lehetőséggel állunk elő, de magát, az érdemi problémát nem tudjuk feloldani, sem megoldani. Ami az EU fellépését illeti, azt gondolom, hogy minden egyes szereplőre utalhatunk itt. Én azt gondolom, hogy mégis olyan intézményi ö, felelősről van szó, aki a legjobb munkát végezte. A Georgieva asszony például, sikerült elvégezni azt, amire képes volt, korlátai vannak ennek a készségnek is, hiszen, is komoly, hiszen komoly költségvetési korlátok és nemzetközi jogi korlátok is az útját akadályozták, de miért volt sikeres? Azért, mert teljesen pártatlan volt, és egyik konfliktusban fellépő pártot sem támogatta. Ha különböző kérdéseket járunk körbe, akkor itt van, az biztos valami olyasmi, amit nem kérdőjelezhetünk meg. Szíria? Ami a szíriai konfliktust illeti, mindenképpen fel kellett volna lépni, csak úgy, mint Maliban. Hogyha van egy európai leck, amit meg kellett találni, az az, hogy a pártatlanságot biztosítani kellett volna a humanitárius jog terén. Voltak javaslatok. Ezek a konfliktusok nem nemzetközi konfliktusok, hanem nemzetek közötti konfliktusok. A Genfi Egyezmény elsősorban nemzetközi konfliktusokkal foglalkozott. És az ilyen típusú nemzetközi konfliktusokra valahogy ugye fel lehetett készülni. Most ez nem lehetséges. Ugye a 90-es években azt mondták, hogy Ruandában részt létre kell hozni egy felügyeleti szervet. Most hosszú távon mit is lehetne tenni? Azt hiszem, hogy hogy ez a rémes helyzet, amely ugye jelenleg Szíriában létezik, minden más országot is érint, hogyha hosszú távon akarunk dolgozni, hogyha képezni akarjuk például a rendőri szerveket, akkor a humanitárius nemzetközi humanitárius jogot bele kell venni a képzésükbe. Ugyanis tudniuk kell, hogyha nem tartják be az IHL-t, akkor igenis emberiség elleni bűncselekményt követnek el. Tehát itt már a képzésnél kellene kezdeni, fel kellene készíteni mindazokat, aki, akik ezen országok belső rendjét fenn kell, hogy tartsák hogyha semmi sem működik, hogyha egy államban az összes struktúra összeomlik, ha nem tudják biztosítani a különböző szereplők a felelősséget, akkor még, mindig ott van a civil társadalom. De ez olyan, mint az akváriumban a kis ö, ö, vörös halak. Tehát akkor a civil társadalomnak kell vállalni a munkát. Azt hiszem, hogy ugye ott, ott van a vörös kereszt, a vörös félhold, ezeknek nagyon fontos szerepük van. Hogyan lehet a, a pártatlanságot biztosítani például a vörös kereszt esetében? Ugye nagyon sok helyen ott van a Vörös Kereszt képviselete. A párbeszéd fontos lenne a svájci hatóságok és a Genfi Egyezmény végrehajtói a hum, nemzetközi humanitárus jogterén mindent megtesznek, én ezt tudom. Ugye ezt szeretném Lang úrnak az üzenetemet átadni. Nem tudom, hogy hogyan is lehet a problémákat megoldani, de jó lenne, hogy, hogyha most már ne ez a tehetetlenség eh, lenne itt rajtunk. Ez elviselhetetlen. Minden alkalommal, amikor beszélünk ezekről a problémákról, minden alkalommal, amikor ö, kellene valamit tenni, tehetetlennek vagyunk. E, ennyit akartam elmondani, és köszönöm szépen természetesen a résztvevőknek a jó minőségű előadásokat. Köszönöm, Görenc úr. Más valaki akar szólni? Sí, yo quisiera agradecer a los Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha lehet, én is először megköszönöm az előadóknak az elmondottakat. Teljesen igaz, amit az előbb hallottunk a kollégától különösen aktuális kérdés ez. Egyrészt azért, mert a svájci nagykövet, aki itt van, maga is említette, hogy a nemzetközi hum- humanitárius jog 1800-es évek közepe óta létezik, és alig ha jutottunk e területen még előrébb. Georgiev asszony hétfőn a humanitárius akció költségvetéséről beszélt egyebek között a következő évek pénzügyi tervével kapcsolatban. Ezek a források, amik rendelkezésre állnak, ezek olyan felügyelőknek, ellenőröknek a munkáját is biztosíthatnák, akik a nemzetközi humanitárius jognak való megfelelést, az emberi jogoknak való megfelelést felügyelnék. Ez persze nagyon jó, de ha körbenézek, akkor úgy gondolom jogos, hogy minden politikai irányba ugyanezeket a, az elveket érvényesítsük. Persze, fontos, hogy forrásokat biztosítsunk a jog betartására vonatkozóan is. A svájci nagykövet úr ne vegye tőlem teresnek, amit mondok, de azért a, jog be nem tartása, a nemzetközi humanitárius jog megsértésének pedig nagyon sok tartalmi, különböző tartalmi okok lehetnek, emberkereskedelem, kábítószer vagy fegyvercsempészet, kereskedelem, és ezek mögött meg megint valami más áll, mégpedig és úgy gondolom, hogy erre kellene figyelni, itt kellene harcolni, és ezért nem érünk el semmit, mert ezt még nem, nem, még nem a, a probléma lényegéhez nyúlunk, pedig ezt kellene Ezeket kellene megvilágítani. De ma még ezt nem tehetjük meg, nem, nincs rá módunk, ezért én felszólítanám a nemzetközi humanitárius joggal, kapcsoló, joggal foglalkozó szerveket, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy az IHL-t, a nemzetközi humanitárius jogot betartassák. Mi is ebben a házban szintén fel kell, hogy írjuk magunknak feladat nélkül, nem csak a mi bizottságunk, a fejlesztési vagy az emberi jogi szakbizottság, nem. Igenis mindenkinek a humanitárius segélyeknél, a humanitárius források biztosításánál azt kell elsősorba beírnunk, első prioritásként, hogy a jogokat ne sértsék. Ezt frakciók átfogó formában azt hiszem el tudjuk fogni, fogadni, és egységesen tudnánk e dolog mögé állni. A hasonló képvisel, a többi képviselőknek ugyanezt el kell mondjuk. Nincs más. Nem akarok senkit sem kényszeríteni természetesen. Sajnos nem hallottam az összes előadót. De én olyan sokszor voltam Szíriában, és nagyon szorosan nyomon követtem a problémákat már 2004 óta. Igen, sajnos Szíriával nem tudtuk aláírni a megállapodást, a társulási megállapodást. Éppen ezért nem voltak pozitívak a szíriai fejlemények, és az Európai Unió végül is itt úgymond lekésett, és Szíria Szíriával kapcsolatosan én is ugyanolyan kellemetlen helyzetben érzem magam, mint az iraki helyzettel kapcsolatban éreztem magam a múltban. Egy egy nagyon magas szintű rendőri, rendőrállamról van szó. Voltak ellenzékiek, például régebben Michel Kiló, aztán őt be is börtönözték. Tehát egy, egyfajta terrorrendszert hoztak létre de nagyon jól működtek bizonyos dolgok, például a vallások közötti kapcsolat. Más volt a helyzet, mint más országokban. Aztán az arab tavasz, amelyet elindítottak a fiatalok, a szakszervezeti aktivisták, akik fel akartak a rendőr állam ellen lázadni, Éppen ezért láttuk azt, hogy mi volt a helyzet Oroszországban is, ugye, és Szíriát is támadják, Oroszországot is, Katárba is szállítanak fegyvereket. A mai Szíria már nem hasonlít a néhány évvel ezelőtti Szíriára, és természetesen ugye ott van Libanon is, ezt hiszem, hogy emiatt nem lehet beavatkozni, emiatt vagyunk tehetetlenek, mert ha nem lenne meg annak a veszélye, hogy a szíriai konfliktus nemzetközivé válik, akkor lehet, hogy lehetett volna, vagy lehetne lépni, hogyha lenne egy politikai megoldás. De én azt hiszem, hogy nincs más lehetőség, mint az, hogy Szírián belül a különböző erők amelyeket vegyük figyelembe, a, a megoldásnak mindenképpen politikainak kell lenni, de addig ugye még emberek fognak meghalni, más emberek elhagyják az országot, menekültekké válnak. Tehát ez, ez fajta atombomba ma már, úgyhogy a tehetetlenségünk ezért van nem a kábítószerkereskedelem és más területeken lévő tevékenységek miatt, nem, nem. Itt arról van szó, hogy hogyha egy katonai beavatkozásra kerülne sor, akkor annak nagyobb kiatásai lennek, és ez drámai a helyzet, de azt látom, hogy itt hogy a politikai eh, hiányosságokra kell rámutatni. Nem tudtunk tárgyalni Kínával, Oroszországgal, nem tudtunk Basárra sem nyomást gyakorolni, Tehát ő nem olyan véreskezű, mint Kadafi, de ő is kegyetlen, és nem fog onnan elmozdulni. Én találkoztam a volt miniszterelnök helyettesével. Egész egyszerűen egyfajta őrület tartja fogva őt is, Ugye elképzelhető lenne egy átmeneti kormány, amelyről volt szó számos esetben, de csak egy megoldás van, ez pedig a politikai megoldás, politikai nyomást kell gyakorolni a kormányra. Hát elnézést kérek, hogy nem voltam itt az előzőkben, de most jöttem át egy másik bizottságból. Sajnálom, hogy nem hallhattam önöket. Görönsz úr ismételten szót kért. Kérem, hogy legyen nagyon rövid. Igen, a következő a megjegyzésem. Rendszeresen azt hallom, hogy hogy gő, gör, göring, Göringnek neveznek a bizottságban. Az én nevem Görenc, nem Göring vagyok. Göring személyét mindenki tudja, tudja, hogy mit képviselt. Én barátilag kérem, nem jó hallani, hogy Göringnek neveznek, amikor Görensz a nevem. Egyetértek Veronik de Keizerrel az elhangzottak kapcsán. Én is védem az emberi jogokat természetesen, de önök, az önök koncepciójában elfogadható az, hogy fegyverekkel, felfegyverezzük a felkelőket ilyen típusú konfliktusok során, elfogadják azt, hogy fegyvereket szállítanak a, azoknak akik felkelők, és igazából áldozatok. Köszönöm szépen. Most meddig a vendégeink kapnak szót. Nikos úrral kezdjük. Perhaps just on that, on the, um... A legutolsó kérdésre hadd reagáljak. A fegyveres ellenállás. És nem tudom, hogy még több fegyver megjelenésével mit lehet kezdeni. Az Európai Uniónak egyértelmű szabályai vannak arra vonatkozóan, hogy harmadik félnek mikor, milyen körülmények között szállít fegyvereket, berendezéseket, és ezek között egyértelműen kimondják, hogy a, a humanitárius jogot vagy emberi jogokat sértő ügyeket, ügyekben nem szállíthat. A szervezeteket nyilván meg kell kérdezni, az ellenzéket is mindig ö, megvizsgáljuk, hogy megsértették-e a nemzetközi vagy az emberi jogokat, humanitárius jogokat, és ha bűnösnek találják, akkor a háborús bűncselekmények elleni eljárás ő ellenük is irányul. Sokkal nagyobb, súlyosabb és kiterjedtebb kockázatértékelést csinálunk mostanában, és sokkal nagyobb párbeszédet kell folytatni annak érdekében, hogy a lehető leginkább minimalizálni tudjuk ezeket a kockázatokat. Láng nagykövet úr? Köszönöm szépen, elnök szony. Vous, vous Szeretnék önnek válaszolni, és egyben gratulálni az elemzéséhez. Nagyon jól írta le a helyzetet. Én is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz valamit is tenni Szíriával kapcsolatosan, úgyhogy éppen ezért Svájc is azt mondja, hogy politikai megoldásra van szükség, mert a helyzet még akár ö, rosszabbodhat is, és hogyha megoldást akarunk, akkor az csak tárgyalások során lehet, még akkor is, hogyha nagyon nehezek ezek a tárgyalások. Igen, megértem, Görenc úr, hogy um, ugye dühös a tehetetlenség miatt, hogy semmi sem történik, nincs semmiféle akció, de az én mandátumom ugye arról szól, hogy akkor védjünk meg jogokat, hogyha itt most konkrétan eh, in, nemzetközi humanitárius jog sérelemről van szó. A feladatunk az, és Svájc feladata az, hogy mindent megtegyen, és ezt teszi a Nemzetközi Kereszt eh, titkárságával együtt, annak érdekében, hogy megváltozzon a helyzet. Na most eh, az a tény, hogy eddig keveset tettünk, hogy a 90-es években a, mi történt ugye a hidegháború beszüntetése után. Hát azért voltak sikerek, ugye Burundi, Ruanda, Srebrenica témában, ugye voltak jelentős megtorlások, de sikereket is értünk el, voltak pozitív fejlemények is hosszú távon. De jelenleg, most window of opportunity. Úgy gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni, meg kell nyitni egy diplomáciai tárgyalási folyamatot, természetesen ez egy nagyon kényes folyamat, mert kényesek az emberek, kényes mindenki ebben a témában, de mindenképpen előre kell vinni ezt a dossziét. Egy új megközelítésre van szükség. Nem kész javaslatokkal kell előállni, hanem együtt kellene párbeszéd során kidolgozni a javaslatokat, a potenciális lehetőségeket. Tudom, hogy erre idő kell, csak idővel lehet majd előbbre haladni, és két konferen- nemzetközi konferencia között ugye négy év telik el általában, tehát a Vörös Kereszt konferenciája, a Vörös Hold és Vörös Vélhold konferenciái között, de én azt hiszem, hogy az államok konferenciáját kellene létrehozni, amelyet minden évben összehívnánk, de akkor a párbeszéd ugye nem állna le, mert hogyha minden évben van egy konferencia, akkor akkor folyamatos marad a párbeszéd, és a radar képernyőről nem tűnnek el bizonyos dolgok. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. A tolmácsok még 5 percet maradnak Úgyhogy azt kérem önöktől, hogy röviden foglalják össze. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem csak három megjegyzést tennék. Igen, jól megértettem, hogy mennyire szükség van arra, hogy egy koherens, erőteljes hangon szólaljon fel az Európai Unió a nemzetközi humanitárius jog rendelkezéseinek betartása érdekében. Azt hiszem, hogy fontos utalni a tanács hétfőn elfogadott dokumentumára, itt a nyolcas bekezdésre, ahol azt mondjuk, hogy a, legalább a, a, ha a nyelvezete gondolunk, itt már akkor kimondjuk a, az, hogy nemzetközi büntetőbíróság, hogy büntetlenség, és más fontos területekre is utal ez a dokumentum. Ön beszélt a svájci kormány kezdeményezéséről is, tehát most már van egy világos nyelvezetű dokumentum. Ezt üdvözölhetjük. Ami pedig a fegyverekkel kapcsolatos kérdéseket illeti. Hát, mivel követtem a tanácson belül a tagállamok közötti vitát, Ugye két tagállam itt nem értett egyet a többi véleményével. A kockázatértékelésről szólt az Amnesty International képviselője, mindenképpen ebbe az irányba kell haladni. Ami a megoldásokat illeti. Természetesen a humanitárius segély területén dolgozók kat teljesen felháborítja az, hogy mi is történik ma Szíriában, de nem csak Szíriában, hanem a szomszédos országokban is. Ez a, ennek a válságnak hatalmas humanitárius konzekvenciái, konzekvenciái is vannak Libanontól kezdve minden más szomszédos országban is. Nem csak politikai aspektusról van szó, hanem ennek a, ezeknek az országoknak, a régiónak a teljes destabilizációjáról. Humanitárius segély szempontból természetesen úgymond a megoldás csak is politikai lehet. Nagyon sok mindent kell még tenni, aztán majd fel kell építeni egy országot, egy stabil társadalmat, amelyben majd teljes mértékben betartják az emberi jogokat. Köszönöm szépen. Szvan úr nem akar szólni. Akkor megvonom a konklúziókat, nem csak Szíriával kapcsolatosan, hanem az EU iránymutatóival kapcsolatosan. Ugye megvannak ezek a mm, irányelvek, de van, aki e, egyáltalán nem is foglalkozik ezzel. Földrajzi megközelítésű viták vannak. Én úgy gondolom, hogy még sokkal többet kell nekem is mm, tanulnom, és meg kell kísérelnem azt, hogy, hogy az érintett felek együttműködjenek, hogy különböző javaslatokkal éljenek, sokkal átláthatóbb legyen ez a munka. Most pedig Évának adom vissza a szót. Köszönöm szépen, minden részevőnek köszönetet mondok a hozzájárulásukért, és kedves kollégáknak köszönöm a ö, nagyon erőteljes kötelességvállalásukat tudjuk, hogy a helyzet drámai, és nem tudtunk beavatkozni Szíriában. Ezt az őrületet nem tudtuk csökkenteni, enyhíteni. Már 60 ezeren haltak meg. Sok az áldozat. Sőt, a költségvetés szintjén is ugye csökkentették a költségvetést a segélyek szintén, például Malira vonatkozólag is a tartalékokat csökkentették a humanitárius segélyezés területén. És ez nagyon is aggasztó. A harc csak most kezdődik, de itt vagyunk, végigvisszük a harcot, itt is, máshol is, a tagállamokban is. A tagállamok, ugye hallottuk, nem tudnak megegyezni abban, hogy Asszádot a Nemzetközi Büntetőbíróság elé citálják. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, hogy itt voltak. E, nagyon fontos téma e, meghallgatásán, és köszönöm Barbara Lokbiller asszonynak a munkát. Sorry, Mrs. Swan, can you speak to me directly or you want to say it now? You, please then say it for that.